Meine sehr verehrten Damen und Herren, inzwischen sind auch eine nennenswerte Zahl von Mitgliedern eingetroffen. Nos, azt hiszem, csütörtök reggel üdvözöletem önöket, lassan kellő számú képviselő van jelen. Mm, meg is kezdem az elnök közleményeit. Tegnapi koordinátorok ülése után tegnap este volt tehát az ülés. A következő döntések születtek. Az egyik, hogy nem készítünk véleményt az adócsalással kapcsolatban. Egyszerűen technikailag nem látjuk a lehetőséget arra az időszorítása miatt, hogy ezt megoldjuk, tehát a, jog, jogi szakbizottság nem készít ilyet. Egy sor előadott jelöltünk ki, Cecilia Wikström a márkai jog teljes területét ő fogja lefedni, Luigi Berlinguer a másik az administratív formalitások egyszerűsítésével foglalkozik, a polgárok szabad mozgása, illetve az cégek szabad mozgása kérdésében, aztán a nyilvános dokumentumok hozzáférése, aztán Száim Karam saját jelentésében, a jobb jogalkotással foglalkozó jelentésben a szubszidiaritással és az arányossággal és foglalkozik majd, erre is kitér majd külön, ez az, amit be tudok jelenteni. Aztán most nézzük meg a 21. napi rendi pontot. Ez egy rövid nyilvános meghallgatás. Üdvözlöm Time kolléganőt, illetőleg Lichtenberger kolléganőt. A téma keretei között bizonyos jogi szabályozásokkal foglalkozunk, a globális és európai örökbefogadás szerződési joggal, illetőleg az ezzel összefüggő és felmerülő kérdésekkel. Üdvözlöm Laura Martinez Morát, a Hágai Konferenc, a Nemzetközi Magánjog egyik szakértőjét, aztán Geoffrey Shannon, az örökbefogadási jog egyik ismerője, és Kerstin Needhammer, aki a családjog és a gyerekjog egyik legismert szakértője Németországban, és utána Lichtenberger kolléganővel is beszélni fogunk, ő is hozzászól ez a témához, de hát ő eleve tagja ennek a szakbizottságnak. Angelili kolléganőnk, aki régebben koordinátor volt, vagy bárhogyan is nevezzük, a gyereki joggal foglalkozó terület szakértője itt a házban. Először is megadom a szót Tain kolléganőnek, hogy röviden vezesse be ezt az anyagot. Köszönöm szépen. Elnök úr, nyilvánvaló, hogy a gyerek jogellenes elvitele egy nagyon érzelmi téma, és nagyon fontos a számokat tekintve is. De hát a parlament szeptemberben, elmúlt év szeptemberében állásfoglalást készített, ahol Arról beszéltünk, milyen nehéz a tagállamokban, vagy a határokon átnyúló módon gyerekeket örökbe fogadni. Az eljárás időtartama, a költségek is szóba kerültek az okok között, és vizsgáltuk, hogy érdemes lenne örökbefogadási jogot harmonizálni egyes részeiben, vagy úgy általában. Aztán vannak olyan esetek, amikor a befogadó szülők potenciális szülők <clears throat> más tagállamból fogadnának be gyereket. Én örülök egyébként, hogy az ilyen esetek száma csökkent, mert emlékszem egy olyan időszakra, amikor hát most a saját tagállamomról tudok elsősorban nyilatkozni. Hát volt egy időszak, amikor német szülők nagyon szívesen fogadtak be eh, román gyermekeket eh, ismert személy Gerhard Schröder volt kancellár, aki a negyedik feleségével már meglehetősen előre haladott korban egy román gyermeket, aztán egy másik román gyermeket is örökbe fogadott. Általában az van ennek hátterében, hogy a saját tagállamban már nem adottak a feltételei az örökbefogadásnak, ilyenkor mennek külföldre, és hát látjuk, hogy egy ilyen nagyon gyakori a két ország közötti gazdasági különbség. Nem gondolom, hogy szívesen kiadja a gyermekeit bármelyik tagállam, és, vagy állam, és hogyha szülők kiadják a gyerekeiket, vagy elárult gyerekek esetében is elsősorban a saját tagállamban, a saját kultúrában lenne jó felnőni. Valamennyien európaiak vagyunk, de azért eh, egységben a sokszínűség alapon még jelentős különbségek vannak. Ezért nem nagyon támogatom feltétlenül a harmonizációs törekvéseket. Van a hágai egyezmény 1993-ból, ahol a gyerekek örökbefogadását szabályozzák erről még hallani fogunk. Sokkal fontosabbnak tartom a dokumentumok elismerését ilyen esetekben, örökbefogadásnál. Szerintem ezzel kell intenzíven foglalkoznunk. A parlamentnek van egy ezzel foglalkozó csoportja, ennek tagja vagyok, gyakran találkozunk esetekkel. Van egy szülő aki a gyerekét szeretné bejelenteni az iskolába vagy óvodába, és a tagállam gyakorlatilag nem ismeri el a másik tagállamból származó örökbefogadási dokumentumot, a gyerek nem mehet óvodába. Németország volt egy eset, amikor nem kapott óvodai férőhelyet a gyerek, egy ideig iskolába se lehet adott esetben bejelenteni, sőt a gyermek állampolgárságát is még kérdőjelezik sokan hiszen a szülők kérdezik, milyen állampolgár a gyerek, és erre is azt mondták, hogy ezt először meg kell vizsgálni. Hát állampolgárság nélkül persze nincsen útlevél se, ezt is tudni kell, vagyis rászorul az ember arra, hogy a saját gyerekével a saját államában maradjon, hogy hiszen nem élhetünk a szabad mozgás lehetőségével. Ezek tényleges gyakorlati problémák a tagállamoknak mindenképpen más tagállamok örökbefogadási dokumentumait el kéne ismerni. úr fog lesz a jelentés készítő ebben a témában, erről már beszéltünk, ez egy fontos és sürgető probléma, mint sem az EU örökbefogadási jogának a harmonizációja. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Tájn kolléganőnek. Most pedig Laura Martínez Móra az első szakértőn parancsoljon. Thank you, Mr. Chairman. Good morning, ladies and... Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Nagyon szépen köszönöm, hogy meghívtak a mai napon ide, erre a meghallgatásra, a Hágai konferencia nevében. Szeretném bemutatni most a nemzetközi jogi kereteket a örökbefogadással kapcsolatban. Először megnézzük a hatásköröket és célokat, hogy hogy néz ki a helyzet jelenleg, és hogy milyen kihívások állnak előttünk. Ezekről a dolgokról fogok beszélni. Ugye mindenképpen az előbb felvetett kihívások fogják képezni az én előadásomnak is a tárgyát. A 93-as hárgai Konvenció tehát egy nemzetközi jogi eszköz a kezünkben. Először nézzük meg, hogy hogyan is néz ki a nemzetközi keret szélesebb értelemben. A legfontosabb eszközök az ENSZ konvenció gyermekjogokról, ennek minden európai tagállam tag, részese. Itt minimális standardek szerepelnek. Az egyik például az, hogy mindig a gyermek leginkább, tehát a gyermek érdekeit kell figyelembe venni leginkább, akkor, amikor örökbefogadás történik. Tehát a gyermek miatt kell az örökbefogadást megoldani, és nem pedig azért, mert valamilyen család gyermeket szeretne. és mindig csak illetékes hatóságok útján szabad az örökbefogadást megvalósítani. Ez a UNCRC, amelynek hatáskörei igen szélesek, és ezt a 93, ennek az alapján alkották meg a 93-as hágai konvenciót, amely tovább erősíti a UNCRC-ben foglaltakat. Főként az országokon felüli örökbefogadási esetekben. Szeretnék utalni röviden arra, hogy az Európa Tanács a gyermekek örökbefogadásával kapcsolatban egy európai konvenciót hozott létre, 67-ben, 1967-ben és 2008-ban ezt felülvizsgálták. Itt tulajdonképpen egyfajta jogharmonizációról van szó, annak érdekében, hogy alapvető érde, értékek mentén történjenek meg az örökbefogadások. Tehát ennek a konvenciónak a legfontosabb célja az örökbefogadás jogi kereteinek harmonizációja. A 93-as hágai konvenció viszont ezzel szemben megpróbál minimális sztenderdeket felállítani az örökbefogadási eljárások során. Itt például a konvenció hatáskörére hívnám fel a figyelmet. Ez csak az országokon átnyúló örökbefogadási esetekre vonatkozik, tehát az országon belülire nem. Mit is értünk országok közötti örökbefogadásnak? Tehát mondjuk, hogyha egy gyermek Lengyelországban lakik, és egy másik tagállamba fogják mondjuk Franciaországba örökbe fogadni. Ebben az esetben a legfontosabb kérdés nem az állampolgárság, hanem hogy hol lakik a lakhely. Hogyha franciák a vagy spanyolok, vagy olaszok az örökbefogadó szülők, vagy akár az eredeti a természetes szülők, ez nem érdekes ebből a szempontból. Mik a legfontosabb céljai ennek a konvenciónak? A legfontosabb, hogy a UNCRC-nek az elveit megerősítse, másodszorban a minimum standardek megállapítása a gyermekek védelme érdekében, aztán egy másik fontos célja hogy olyan jogi kereteket alkosson, amelyek az államok közötti, hatóságok közötti együttműködést garantálják. Nagyon fontos ez, mert korábban csak magánúton folytak az örökbefogadások. Tehát mondjuk Brazília és Spanyolország között egy bíró döntött, és mondjuk, hogyha a brazilok kiadták a gyermeket, utána még kérdéses volt, hogy vajon a spanyol hatóságok befogadják-e vagy sem. Ezzel szeretnénk a gyermekek rablását, elrablását, illetve a gyermekekkel való kereskedelmet visszaszorítani. Korrupció, a gyermekek elcsábítása, dokumentumok hamisítása és más problémák ellen is felveszi a harcot. Szeretnénk garantálni az elismerését az összes tagállamban, az összes részes tagállamban, ahogyan azt Tájn asszony is elmondta. Ez rendkívül fontos, ugyanis amikor országok közötti örökbefogadást végzünk, akkor automatikusan el fogják fogadni az összes további tagállamban is amelyek részesei ennek a konvenciónak. Itt 93 ország a tagja, tehát ez egy bizonyos biztonságot ad a gyermekek számára, és az adoptáló vagy befogadó családok számára is. Innentől kezdve nincsen szükség arra, hogy külön eljárást kelljen végezni annak érdekében, hogy elfogadják a befogadó országban, a családbefogadó országában. Ez a konvenció azt is biztosítja, hogy ezek a gyermekek be tudjanak lépni, és állandó lakhelyet tudjanak létesíteni abban az országban, ahol a örökbefogadó szülők laknak. Ezt azért is tettük meg, mert nagyon gyakran az történt korábban, hogy a gyermek nem felelt meg a bevándorlási törvényeknek, és ezért nem fogadta be a az adoptáló vagy az örökbefogadó család állama az adott gyermeket, és ez nagyon sok problémához vezetett. Úgyhogy azt hiszem, hogy ez az egyik legfontosabb kérdés, ez az automatikus elismerés biztosítása a 93-as hágai konvencióban. Nézzük meg most, hogy hogy néz ki a térkép mindazok az országok, amelyek narancsárgával vannak jelölve, részesei a 93-as Hágai konvenciónak, Montenegro, Fiji, Ruanda, Lesotho is most már azóta részesei. Öt új ország is van ebben az évben. Az új ö, részes államok nagy része afrikai, nagyon sok esetben Ázsiában és Latin Amerikában csökkenő tendenciát mutatnak az interkontinentális vagy országokon átnyúló örökbefogadási esetek azonban Afrikában emelkedő tendenciát mutatnak. Itt láthatjuk az adatokat, 2011-ben csak öt ország, a leginkább, tehát azokból az országból, ahonnan a legtöbb öregbe, örökbefogadási eset történik, a tíz leginkább érintett országból csak öt részese a konvenciónak. Globális szinten ez nagyon nagy problémát jelent. Tehát azt hiszem, hogy itt még nagyon sok munka vár ránk. Globálisan azt látjuk, hogy csökkenő tendenciát mutat az országokon átnyúló örökbefogadások száma. Azért is, hogy segítsük az országon belüli örökbefogadást, de ugyanakkor Sajnos nem biztos, hogy csak pozitív okai vannak annak, hogy csökkenő tendenciát mutat ez a szám. Például Kína esetében de a valóságban azt láthatjuk, hogy a csökkenő számok inkább a moratóriumokhoz köthetőek, mert nagyon sok volt a visszaélés és a gyermekrablási esetek. Olyan országok esetében volt ez így, amelyek Kambodzsa, Guatemala és Románia, de akár Haitit és Etiópiát is említhetném ebből a szempontból. Ezeket a visszaéléseket szeretnénk visszaszorítani, ezért született meg az örökbefogadási keret. Hiszen tehát a cél az mindig az, hogy a visszaélések számát szorítsuk vissza. Nézzük most, hogy mik a kihívások a 93-as Hágai Konvenció implementációja szempontjából. Az első az az, hogy megfelelőképpen kell ezt végrehajtani. Most 90 öt ország a tagja. Nem annyira ez a lényeg, hogy hányan tagjai vagy részesei ennek a konvenciónak, hanem hogy hol valósulnak meg a céljai a konvenciónak. Az egyik legnagyobb kihívás az pont az, hogy egy gyermekvédelmi rendszer létezésén alapszik, ami ugye for, amihez források szükségek és szolgálatok. A szubszidiaritás elvét ennek hiányában igen nehéz megvalósítani. Ezen felül fontos az, hogy minél gyorsabban lefolyjanak az örökbefogadási eljárások, gyorsítani kell ezt. A lehető leggyorsabban kell eljárni a megfelelő eset összes karakterisztikáját figyelembe véve. Tehát nem szabad olyan késést okozni, amely a gyermekek jólétét vagy egészségét fenyegeti. Nagyon fontos tehát az, hogy kiegyensúlyozottan lépjünk fel. Egyrésztről fontos az, hogy időre van szükség ahhoz, hogy a biológiai család eldöntse, hogy hajlandó-e felnevelni a gyermeket, nagyon rossz a gyerekeknek, hogyha intézetbe kerülnek, tehát ezt kell megakadályozni, és nagyon nehéz ebből a szempontból a megfelelő egyensúlyt kidolgozni. Azok a gyermekek, akiket országokon átnyúló örökbefogadásra lehet kiadni, azoknál általában nincsenek jogi mm, akadályai az örökbefogadásnak. A legfontosabb az, hogy a természetes szülők tudják, hogy mit jelent az adopció, az örökbefogadás, megfelelő tájékoztatást kapjanak, és ennek a hatásairól is értesüljenek. Ez nagyon sok országban még most is igen nagy kihívást jelent, mert nagyon sokan úgy gondolják, hogy a gyermek az elmegy tanulni valahová, vagy hogy továbbra is érintkezni, érintkezni tudnak a gyermekkel. Tehát a legfontosabb az, hogy tájékoztassák a mit is jelent pontosan az örökbefogadás, a természetes szülőknek ezt tudniuk kell. Ez például Nepál esetében nagyon sokszor problémát jelentett. 2009-ben született egy jelentés az Európai Unión belül, illetve 2011-ben is a parlament egy állásfoglalást készített. Ezekben azt olvashatjuk, hogy a speciális igényű gyermekek nem lehet örökbefogadásra adni, hanem országon belül kell az elhelyezésükről gondoskodni. Ezekben az esetekben tehát specializált személyzetre van szükség, aki a gyermek érdekeit figyelembe véve jár el. Fontos az is, hogy akreditált örökbefogadó ügynökségek dolgozzanak ezeken az ügyeken, és ami a pénzügyi oldalát illeti, nagyon magasak a költségek, egyre inkább, egyre magasabbak, ez már gyakorlatilag elérhetetlenné válik bizonyos szülők, örökbefogadó szülők számára. Ezen felül azt is figyelembe kell venni, hogy a gyermekeknek mi az érdeke. Meg kell hallgassuk őket, támogatnunk kell őket, és fontos az, hogy az összes vitafórumban meg kell hallgatni őket, illetve az ő képviselőiket. És végül el szeretném mondani azt, hogy milyen előnyei vannak ennek a konvenciónak. Egy biztonságos eljárás dolgozott ki a hágai konvenció, és a bevált gyakorlatok ismeretét terjesztette. Ezen kívül a gyermekkereskedelem, a gyermekek elrablása ellen vette fel a harcot, valamint az országon belüli elhelyezésre helyezi a hangsúlyt. Ezen felül a származási országok segíti abban, hogy ne váljanak gyermektermelő országokká, és a visszaélések elleni harcot a származási országok és a befogadó országok hatóságai együtt kell, hogy megvalósítsák. Fontos tehát az is, hogy politikai akarat született annak érdekében, hogy a korrupciót, illetve az emberkereskedelmet, csempészetet visszaszorítsák. Amennyiben további információkat kívánnak a konvencióról, illetve a hágai konferencia munkájáról kapni, akkor kérem, hogy ezt a két anyagot olvassák el a bevált gyakorlatokról, illetve a weboldalunkon is nagyon sok információt találhatnak. Köszönöm szépen a türelmüket, és természetesen várom a kérdéseket. Nagyon szépen köszönöm Mora asszonynak, és most köze- következik dr. Geoffrey, uh, Geoffrey Shannon. Jó reggelt kívánok én is, és szeretném megköszönni, hogy ma délelőtt beszámolhatok az országok közötti örökbefogadásról. Röviden némi háttérinformációt. Én az Írországi Örökbefogadási Hatóság vezetője vagyok, és hangsúlyozom, hogy saját nem hivatalos véleményemet fogom most önöknek elmondani. Egyébként PHD fokozattal rendelkezem az örökbefogadási jog területén. A gyermekek örökbefogadásáról szóló 2008-as egyezmény új irányelvét dolgoztuk ki, erre Lóra is utalt, és tavaly egy 24 ország részvételével tartottunk egy konferenciát a nemzetközi magánjogról. Ez egy kiváló alkalom volt arra, hogy beazonosítsuk a nemzetközi örökbefogadás területén fennálló problémákról. És Madame Payne Tain asszony véleményét én is osztom, ami az európai kihívásokat illeti az befogadás terén. Az elismerés az egyik ilyen kihívás, illetve a hágai egyezménnyel kapcsolatos kérdések, többek között, hogy a nemzetközi örökbefogadások területén a finanszírozás hogyan történik. Én megpróbáltam egy olyan prezentációt összeállítani, ami először a problémákat vázolja fel, azokat a problémákat, amelyekkel a nemzetközi örökbefogadásban érintett családok amivel szembenéznek. A nemzetközi örökbefogadás kapcsán az egy első kérdés, hogy felkínálnak-e nekem örökbefogadandó gyereket, kialakul-e közöttünk érzelmi kapcsolat a gyermekkel, egészséges-e a gyermek, illetve elismerik-e majd az örökbefogadást. Ezek a kulcskérdések, és hogyha az EU jogszabály mellett érvelni kell, akkor ez mindenféleképpen azzal függ össze, hogy könnyebbé kellene tenni a nemzetközi örökbefogadás elismerését. Én magam is részt vettem ilyen ügyekben, és 2007-ig magam is elnököltem ilyen bizottságokat, tehát pontosan tudom, hogy milyen problémák merülhetnek fel ezen a területen. És jogászként én mindkét szempontot ismerem, tehát egyrészt a szabályozó szempontjait, aki, amely szeretné kiegyensúlyozottá tenni az örökbefogadást, másrészt ismerem a családok szempontjait is. Nézzük most a bizonytalanságokat. és az előző előadás is utalt erre. Ezeket a bizonytalanságokat ugye nem lehet teljesen megszüntetni, de az átláthatóság révén, a folyamatos kutatások révén csökkenthetők, enyhíthetők. A legjobb bevált gyakorlatok ösztönzése, támogatása is ebben segíthet, és megfelelő elveket, eljárásokat és jogi következményeket kell meghatározni az örökbe fogadó országok esetében. Itt ez egy komoly érzelmi sok minden család életében a szülők lehet, hogy átmenetileg nem tudnak objektív döntést hozni, tehát nagyon fontos, hogy egy olyan szilárd rendszer létezzen, ami segítséget nyújt számra. Lora, az akreditált testületekről is szólt. Ők igen hasznos szerepet játszhatnak abban, hogy segítséget nyújtsanak <clears throat> az örökbefogadást fontolgató szülőknek. Az ország megvált választása, az úgynevezett térkép alapvetően megváltozott az elmúlt években, és folyamatosan változik. Úgyhogy meg kell néznünk, hogy a az örökbefogadást tervező szülők milyen kihívásokkal néznek szemben, és e tekintetben is segítsük őket. A folyamat eléggé bonyolult, számos követelményt támasztanak az egyes országok, az akreditált testületek itt szerepet kaphatnak, és nagyon fontos, hogy egyértelmű szabályok létezzenek, és egyértelműen szabályozzuk az akreditált testületet. Amikor a szülők külföldre mennek örökbefogadási céllal, akkor nem biztos, hogy jól ismerik az adott ország nyelvét vagy kultúráját, tehát ezzel a kérdéssel is foglalkozni kell. Nagyon nagy kihívást jelent a kötődés a legtöbb szülő számára. Hogyan tudunk ezzel dülőre jutni? Egy idegen országba utazó szülőpár gyakorlatilag első látogatás után gyermek nélkül tér vissza, tehát az akkoriban, illetve az elsőként kialakuló kapcsolat átmenetileg megszakad. A nemzetközi örökbefogadás kapcsán nagyon fontos, hogy az örökbefogadandó gyermek megfeleljen a szülők igényeinek és fordítva. Ugyanis, hogyha az örökbefogadási fogadási folyamat megszagad, ennek igen komoly következményei vannak. Itt a nyelv, a kulturális kérdések egyre fontosabb szempontot jelentenek, különösen abban az esetben, hogyha az örökbefogadandó gyermek már nem csecsemő. Lehet, hogy egy olyan környezetbe fog kerülni, amelynek a, amely környezetnek a nyelvét nem ismeri. Tehát nagyon fontos hogy ezzel foglalkozunk. A rasszizmus már ugyan nem annyira súlyos kérdés, mint korábban volt, de változatlanul kihívás. És hogyan tudunk egyensúlyt teremteni aközött, hogy a pénz ne leje, legyen az örökbefogadás fő szempontja, másrészt a között, hogy nyilván bizonyos humanitárius segéd, segítséget, segét nem lehet figyelmen kívül hagyni, ahhoz, hogy egy szilárd gyermekvédelmi rendszert kidolgozzunk. A gyermekek örökbefogadása egy nagyon fogós kérdés, talán a legnagyobb kihívás a jövőbeni szülők számára. Egészségügyi kérdések is felmerülnek, az örökbefogadás jellege is megváltozik, a zárt eh, rendszert egyre inkább felválja, felváltja egy eh, nyitott rendszer, eh, tájékoztatásra, nyomon követhetőségre is szükség van, és a szociális médián keresztül biztosítható, hogy az örökbefogadó szülők esetleg tájékozódhassanak az eredeti természetes szülőkkel kapcsolatosan. A rendszernek mindenféleképpen a gyermekek legjobb érdekét kell szolgálnia, és a hágai egyezmény is ezt írja elő, Nagyon fontos, hogy egy olyan eszközt teremtsünk, aminek révén a tagállamokon, tagállamok között egységes szabályok érvényesülnek, és amelyek rugalmasabbá tehetik az örökbe fogadást. Ezt mindenféleképpen érdemes megvizsgálni. Nézzük meg ennek a jogi eszköznek a hatáját. Itt most felmerül a kérdés, hogy csak 18 év alatti gyermekekre szorítkozzon ez a jogszabály talán ez célszerű lenne. A lényeg az, hogy eh, minimális eh, normákat, eh, követelményeket kell, hogy a jogszabály előírjon. Tájén asszony is utalt arra, hogy a rendszernek kiszámíthatónak és biztonságosnak kell lennie. A hagai egyezmény volt az első olyan instrumentum, ami globálisan szabályozta a nemzetközi örökbe fogadást, függetlenül attól, hogy a tagállamok is külön szabályozhatják ezt a területet, nem azzal a célral, hogy elősegítsék a nemzetközi örökbefogadást, hanem elsőlegesen azzal a célral, hogy a gyermekek legjobb érdekeit biztosítsák és tartsák szem előtt. A az örökbefogadó szülők esetében nagyon fontos, hogy milyen ajánlatot tudnak kapni, és számukra is bizonyos követelményeket kell, hogy támaszunk. Az úgynevezett illesztési folyamat, amikor a gyermek és a szülő között igyekszünk valamilyen megfelelő egyezést, egyezésre törekedni szintén egy nagyon fontos. És itt nem elsősorban a pénzügyekről van szó. Egy olyan terület, amit eddig nem szabályozott a hágai egyezmény, a nem házas társak által történő örökbefogadás, ezt mindenféleképpen meg kell vizsgálnunk. Fontos, hogy a az új jogszabály biztosítsa az információhoz való hozzáférést. Ez a gyermek szempontjából is fontos, hogy a gyermek származásával kapcsolatos információk meglegyenek, illetve ezekhez hozzá lehessen férni. A szubszidiaritás elvének mindenféleképpen érvényesülnie kell. Erről a témáról már széles körben vitatkoztunk, hiszen biztosítani kell, hogy megfelelő erőfeszítések történjenek annak érdekében, hogy a gyermek esetleg visszakerülhessen a származási országba. Egy további probléma is felmerül, nevezetesen amikor egy állampolgár visszatér a származási országba. Az örökbefogadó rendszeres lakhelye az az ország, ahol örökbefogadta a gyermeket. Na most hogyan definiáljuk a rendszeres tartózkodási vagy lakóhelyet? Ezt is figyelembe kell venni ugyanis esetenként ez akadályt gördíthet az örökbefogadás útjába. Meg kell próbálni meghatározni tehát, hogy melyik ország a rendszeres lakhelye az örökbefogadónak. A rendszeres lakóhely egy olyan lakóhely, ahol meghatározott ideje, hosszabb ideje önkéntesen tartózkodik, a az illető, mégpedig az a hely, ahol a gyermeket egy tartós céllal kívánja örökbe fogadni. És ezáltal biztosítható az örökbefogadása stabilitása, illetve az adott állammal, országgal való szoros kapcsolata, és ez legalább annyira fontos minden örökbefogadási ügy esetében, és nem csak a nemzetközi ügyekben. Ezek az elvek természetesen más területeken, nem csak az örökbefogadás területén is kell, hogy érvényesüljenek. Nos, nézzük meg, miután kezdek kifutni az időből, ki fogadhat gyermekeket örökbe. Franciaország eh, kapcsán eh, vizsgáltunk egy konkrét esetet, és megállapítottuk, hogy nagyon fontos lenne európai szintű elveket eh, rögzíteni e tekintetben. A hágai egyezmény nem tudta megoldani ezt a problémát, ugyanis egyes országokban az elismerés nem felel meg az adott ország közpolitikájának meghatározunk -e egy minimális kort, ami alatt nem lehet örökbe fogadni, vagy maximáljuk-e a korhatár, tehát ezekkel a kérdésekkel az új jogszabály keretében mindenféleképpen foglalkozni kell. Én az egyéni szerződéses örökbefogadást mindenféleképpen ellenezném, és nagyon fontos, hogy itt az illetékes bíróságok vagy hatóságok járjanak el. A további örökbefogadások lehetőségét korlátozni kéne, hogy ne kerüljenek szülőktől szülőkig, de pendlizenek a gyermekek, és fontos azt is biztosítani, illetve figyelembe venni, hogy a gyermekek sérülhetnek az örökbefogadás során, Ezeket alapvető fontosságú kérdésként kell kezelni, és a közelmúltbeli egyezményi előírás, nevezetesen, hogy a gyermeket is meg kell hallgatni, ezen segíthet. Fein asszony is utalt a gyermek állampolgárságára. Ez is egy komoly kihívás, hiszen elképzelhető, hogy hontalanná válik a gyermek. Egyik fennhatóságtól a másikig, másikba kerül, és az is elképzelhető, hogy kettős állampolgár lesz, tehát ezeket fel kell oldani. Végezetül pedig a mostoha szülők által történő örökbefogadás vagy a külföldi állampolgárok által történő örökbefogadás, ezek is azok a területek, ahol esetleg segíthet egy új jogszabály, illetve a béranyaság. A nemzetközi örökbefogadást nagyon gyakran felhasználták arra is, hogy megkerüljék a jogszabályi hézagot az véranyasság területén. Tehát számos előnye lenne egy ilyen új jogszabálynak, konkrétan az, hogy minimális követelményeket szabna a gyermekek örökbefogadására. És az is fontos, hogy a folyamat gyermekközpontú legyen, mindig az adott gyermek szempontjainak figyelembe vételével történjen a folyamat. Köszönöm szépen. a kolléganő a második részt fogja röviden bevezetni. Köszönöm szépen. A második rész, mint a kollégák már mondták, az, amely hát érzelmi töltődést kap, és világosabbá válik a dolog, még láthatóbbá válik, hogy úgy mondjam, de ennek ellenére ugyanarra az anyagra vezethető vissza. Az elmúlt 50 évben nagyon komolyan változtak a gyerekjogokkal kapcsolatos felfogások. Régebben az az elv volt elsődleges, hogy a gyerek a szülőké, németül még szoktuk is mondani, hogy a szülői hatalom, vagy ma már nem használjuk ezt a szót, és akkor látjuk, hogy miről is szól ez a nagy váltás pillanatnyilag, és milyen implikációkkal jár ez. Hogyha bizonyos helyzeteket megfigyelünk, hogy a szülők szétmennek, és különböző koncepciókat képviselnek a gyerekek jogait illetően. Az a tény, hogy gyerekjogoknak megvan egy megfogalmazott katalógusa időközben, ez egy központi jelentőségű kérdés a vitánk szempontjából, és az összes koncepciónk mellett ezt kell szem előtt tartani. Régebben felnőttek közötti vita volt, és most kicsit túlzok, de azt mondom, a gyerekkel kapcsolatos tulajdonjogokról folyt, folyt ez a vita. Ma a gyermek érdekeit tartjuk szem előtt a gyermek jólétét. És ezzel persze aknamezőre tévedtünk, mert éppen abban az esetben, hogyha érzelmi töltődésűek a vállások, akkor bizony gyakran kialakul az, hogy régi koncepciók kerülnek előtérbe és felszínre, olyanokat, amelyekről azt gondoltuk, már rég meghaladtuk őket. A hágai egyezmény sok mindent tesz a gyerekek jogellenes elvitele ellen, annak érdekében, hogy ilyen helyzetekben javítsa a gyermekek helyzetét. Ez egy fontos egyezmény ezért, és nekünk is az is fontos kell, hogy legyen, ezért tűztük napirendre a témát, hogy lehetőleg sok állam, mindenek előtt olyan államok, amelyekről pontosan tudjuk, hogy újra és újra konfliktusosak, Nos, hogy ezeket az államokat jobban bevonjuk, mert ezek az államok csatlakoznak az egyezményhez, és ez azt jelenti, hogy a nemzetközi közvetítői mechanizmusok működni kezdenek és alkalmazhatóak lesznek. Ez a központi elvárás. Az Európai Unió sok mindent tett annak érdekében, hogy bevonjon bizonyos partnereket, olyanokat, ahol a jogellenes elvitellel kapcsolatos problémák merültek fel, és főleg a következmények kezelésével kapcsolatban merültek fel problémák. Végül is nyolc olyan államról kell beszélnünk, amelyekkel megpróbálunk olyan helyzetet kialakítani, hogy egy drámai esetben a lehetséges megoldásokat elérhetőbbé tegyük. Sajnos, és ezt nagy sajnálattal kell kijelentenem, sajnos itt hatásköri konfliktus tört ki már nagyon régóta folytatjuk a vitát erről a kérdésről, és hát a tagállamok, hogy rövidre fogjam a dolgot, megtagadják a Lisszabon szerinti módosítások elismerését, miután, miután itt kizárólagos hatáskör jönne létre, és ez ahhoz vezet, hogy nem tehetjük meg a következő lépést miszerint tényleg a gyerekek érdekében ilyen államokban, a, hogyha ilyen államok viszik el őket a listán szereplő államokról, tehát a gyerekek helyzetét ott kívánjuk javítani. Ez számomra elkeserítő helyzet valahol, mert bizonyos államok esetében láttuk, és nagyon sokat dolgoztunk azon, hogy be tudjuk vonni őket ebbe. Úgy gondolom ezek után, hogyha itt a tagállamok elvi okoknál fogva is csupán az új szerződéses állapot elismerése révén ellent mondanak, ellenállnak, és látjuk, hogy milyen drámai a helyzet a gyerek jogellenes elvitelje területén. Nos, azt kell, nem értem, miért csinálják ezt ezek után. Tehát, hogyha nem tudunk azonnal jelzést küldeni a tagállamok részéről, akkor ez egy problémákat jelenthet, és ez ahhoz is vezethet, hogy az Európai Bíróságot is be kell vonnunk, és más bíróságokat is be kell vonnunk, mert az az érdekem, azt szeretném, hogy a nyolc állam kapcsán jól lezárjuk ezt az ügyet végre, és tényleges megoldásokat találjunk ezen a területen, és megoldási lehetőségeket terjesszünk elő amelyek a szülők és a gyermekek, és mindenek előtt a gyermekek helyzetét eh, megjavítja a gyerekek jogellenes elvitele területén. A felszólításom tehát arra irányul, itt ne hatáskörökről vitatkozzunk, hanem megoldásokról. Köszönöm szépen. Kersz, dr. Kerstin Itrami Jürgens a szakértőm. Parancsoljon! Köszönöm szépen a meghívást, elnök úr. Mint ön is elmondta, egyrészt a gyakorlati szakemberként, ügyvédként beszélek, amely a nemzetközi családjog területén dolgozik, több mint húsz éve, és mindenek előtt a gyerekek jogellenes elvitele területén dolgozom. De ezzel párhuzamosan más minőségben is hozzászólok, olyanként, aki egy ilyen államban dolgozik, amiről Lichtenberger asszony beszélt, az Orosz Föderációban dolgozom, tehát az egyik új szerződéses fele a hági, hágai egyezménynek, amely a gyerekek jogellenes elvitelével foglalkozik, és hát az ottani csapatomban érint ez a vita, amiről éppen most tárgyalunk itt, majd röviden erre ki fogok még térni a későbbiekben, amikor a hatás kerülnek szóba. Nem vagyok nagy barátja a PowerPointnak, aminek az eredménye az, hogy egy papírdokumentumot kell elfogadniuk. Azt mindenképpen látni kell, hogy majdnem 90 állam írta alá az 1980-as hágai konvenciót, és hát az egyik legsikeresebb része a hágai egyezménynek. Itt ennek az is oka, hogy nagyon jól sikerült átültetni a legtöbb szerződő tagállamban ezt az egyezményt. Mindenek előtt az EU tagállamokról kell ezt egyértelműen elmondanunk. Ezen túlmenően az egyezmény elérte a céljait nagy részt, mindenek előtt a megelőzési területen számos jogellenes elvitelt meg lehet akadályozni, oly módon, hogy alkalmazzuk az egyezményt, erre hivatkozunk, és a gyerekeket óvjuk attól, hogy az egyik államból elvigyék a gyereket a másikba. bíróságok koncentrálása, központosítása, ami azt jelenti, hogy erre specializált bíróságokat alkalmaznak a szerződő államokban. Mindenek előtt az EU tagállamairól kell itt beszélnünk. Nos, ez tényleg ahhoz vezetett, hogy az eljárások felgyorsultak, és olyan szakmai kompetencia alakult ki a bíróknál, hogy pontosan tudják, mit kezdjenek ezzel az egyezménnyel, aminek az eredménye, hogy ezt jogsegély eszköznek tekintik és nem olyas valaminek, ami az szülői gondoskodás kérdését hosszú távon megoldja. A brüsszeli 2A rendeletben vannak módosítások persze, amelyek szerintem számos nagy előnyel jártak, felgyorsultak például az eljárások, ez szinte valamennyi tagállamban megfigyelhető, az eljárási jogban is, Németországban azt kell, hogy mondjam, időközben szinte az a helyzet, hogy eh, hágai eljárások esetén első fokon akár 5 héten belül is eh, lezárulhat az eljárás, és másod fokon is azt kell, hogy mondjam, 8 héten belül, miután az indítvány beérkezik, eh, legkésőbb két hónap után, miután az elvitel megtörtént, végül is már megoldás sikerül találni de a meghallgatási kötelezettségek, amelyek a 80-as egyezményben perifériás szerepet játszanak, most időközben ezek is megerősödtek, és komolyan veszik a gyermeket, és hát a gyerekek jogainak fejlődés, amiről ön is beszélt, tényleg nyomon követhető Lichtenberger asszony említette ezt külön, tehát komolyan veszük a gyermekeket, a hágai egyezmény szerinti eljárásokban is. A mediáció, a közvetítés, hát 20 évvel ezelőtt, amikor elkezdtem ezen a területen dolgozni, ez szinte káromkodásnak hatott a gyerekek jogellenes elvitele területén, időközben fontos szerephez jut, rövid időre leállítják az eljárást, erre képzett mediátorok a tagállamokban rövid hétvégi mediációk keretében, közvetítések keretében igyekeznek megoldani a szülők közötti konfliktust. Aktuális problémát mit jelent végül is pillanatnyilag? A 13. cikk amely az egyezmény kivételes tényállásait szabályozza, ez elég jól működik összességében, de a szokásos tartózkodási hely definíciója problémát jelent, hiszen azt látjuk, hogy a családok gyorsabban költöznek, mobilabbak lettek az előttem szólónak, igazat kell adnom, a Brüsszel 2A végül is Ön nem határozta meg, nem definiálta a szokásos tartózkodási helyet. Az Európai Bíróság jogalkalmazása ugyan segít a bíróságoknak a terepen is, amikor konkrét döntéseket kell hozni, de azért ez még nem kielégítő, sőt, hát elmondhatjuk időnként eredményes, vagy nem eredményes. Egy példát szeretnék mondani erre. Hétfőn a kollégám egy bíróságon volt, egyik esetünkben teljesen világos, hogy a szokásos tartózkodási hely véleményem szerint is egy másik tagállamban volt. A bíróságnak most az jutott erről kapcsolatban eszébe, hogy bizonyítási eljárást indít, tanukat hallgat meg, hogy valójában miben állapodtak meg a szülők, csak átmenetileg ideiglenesen akartak a szülők a külföldre menni, a másik, a másik szerződő ország menni, vagy nem. Ami ahhoz vezet, hogy az eljárás megint elhúzódik, és ez egy nagy probléma. A második nagy probléma egy technikai kérdés, a beleegyezés az engedély beszerzésének kérdése, az egyezmény itt egyértelműen kimondja, hogyha a gyerek eh, tartózkodásához hozzájárultak eh, abba az országba, ahova mentek vele, akkor nem kell visszaszállítani a gyermeket, de hát mikor eh, áll rendelkezésre egy ilyen beleegyezés, tudjuk, hogy a vállás folyamata egy érzelmi folyamat, e-mail érkezik, amiben azt szerepel, hogy tűnj már el a szemem előtt, nem akarom látni, akkor még ebbe is belemegyek, stb. De azért ez nem lehet beleegyezés feltétlenül, és eh, ez természetesen a kommunikációs eszközökkel is összefügg. E-maileket, SMS-eket eh, terjesztenek elő, amiket a bíróságnak ki kell értékelnie. Tehát láthatjuk, hogy a két érintett félnek meg kell, félen kívül meg kell hallgatni a tanukat is, a helyszínen akár. Ami pedig a Brüsszel 2A módosításait illeti, a rendelet módosításokról van szó, ez oda vezetett, és ezt is tudják, hogy a származási ország, tehát az eredeti ország megtartja a hatásköreit még akkor is, hogyha a visszavitelt elutasítják, tehát A tagállamból egy gyereket jogellenesen elvisznek, vagy elvisznek és a érkezési ország azt mondja, hogy nem tudom visszaküldeni a gyereket, mert súlyos fizikai vagy pszichikai károsodás veszély áll fenn a gyerek számára, és akkor ez a másik tagállam megtartja a hatáskörét. Ez a három hónapos időszak persze nagyon fontos, és mindenek előtt azért fontos, mert a bíróságon kívüli területen itt a szabályozást alkalmazva láthatjuk, hogy ez alapján meg lehet akadályozni a gyerek jogellenes elvitelét. Tehát tanácsot lehet adni a szülőnek, amire azt mondjuk, hogy van itt egy kivételés eset, és elérik, hogy a gyereket nem kell visszavinni, de még mindig azzal a problémával szembesül, hogy a származási ország, az eredeti ország egyszerűen más döntést hozhat az ottani bíróság, és ez végül is az Európai Bíróság aktuális eseteiből kiindulva azt is jelenti, hogy ezek végre is hajthatóak és azt jelenti, hogy a származási ország hatásköreit megerősítették, kibővítették. Spanyolország és Németország esetében van egy aktuális eset, ennek részese vagyok, ehhez nem kívánok hozzászólni. Hát talán nagyon röviden két mondatot, ha megengednek, az Orosz Föderációban folytatott munkámmal kapcsolatban. Természetesen az fontos, hogy az egyezmény végrehajtása működjön a szerződő feleknél. Vagyis működő központi hatóságokat kell kialakítani, működőképeseket, amelyek nem csak logisztikailag képesek a beérkezés kimenő eseteket kezelni, megfelelő személyzettel rendelkeznek, megfelelő képzettséget tudnak biztosítani, ez egy világos dolog, stb. De még egy fontos dolog, olyan közvéleményt kell kialakítani, amely hajlandó támogatni az egyezményünket és hát néhány régi szerződő országban, de az új szerződő országokban, amennyire én ismerem a helyzetet, hogy általában a munkám alapján, hát ez, ez egy nehézkes ügy. És úgy gondolom, hogy az egyezmény egyáltalán nem függ össze a gyerek állampolgárságával. Se egyáltalán nem függ össze. A gyerek szokásos tartózkodási helye a a döntő jelentőségű kérdés, és ezt viszont nagyon nehéz megértetni új tagállamok vagy új szerződő felek közvéleményével. Még régiekben is problémák vannak ezzel az új csatlakozó államok közvéleménye ezzel nagyon nehezen barátkozik meg. Egy utolsó pont, persze, lehet, hogy túl egyértelmű voltam, egyértelmű állásfoglalást tettem a dokumentumomban. Erre szeretnék röviden egy magyarázatot adni. Azok a kérdések, amelyek eh, a helyszínen felmerülnek, eh, az EU tagállamok eh, képviseletei részéről. Nagyon különbözőek. Az egyik azt kérdezi, hogy Hány emberetek van a központi hatóságnál? Hogy álltok a végrehajtási rendelettel Oroszországban? Mi a helyzet az egyes tagállamok szándékaival? Mit akarnak ők ettől? Vagy milyen feltételeik vannak? Nagyon különböző tapasztalatok vannak a tagállamokban. Nagy-Britanniának egyszerűen egészen más tapasztalatai vannak ezzel kapcsolatban, mint egy új tagállamnak. Vagyis azt látjuk, hogy itt az akadályok nagyon különbözőek, és a lécet különbözően magasra teszik. Én azt szeretném, hogyha sikerülne némi halk diplomáciával. Én csak az említett szerződő országról tudok beszélni, hogyha az Európai Bíróság egyszerűen leállítaná a folyó eljárást, és megpróbálnak az orosz köztársaságot, orosz föderációt. Sok minden változik, én is fél év sok mindent más láttam, tehát másfél év után úgy látom, hogy fogadják el a csatlakozást végre. És ugye négy-öt EU tagállam fogadta ezt csak eddig. Köszönöm. Dankeschön. Uh, Köszönöm szépen. Uh, Lichtenberger asszony még röviden megkapja a szót. Köszönöm szépen. Én is az előadásokat. Itt azt hiszem, hogy egyértelmű a probléma, és uh, nagyon fontos lenne, hogyha ezeket a problémákat bírósági eljáráson kívül lehetne megoldani. Itt nincs nagy mozgástér, ugyanis itt egy elvi vita is felmerülhet, ami a konkrét ügyel nem függ össze, és ezért ezt én nem tudom támogatni. Itt valójában arról van szó, hogy több száz sorsba avatkozunk bele, és ezekbe pozitívan kellene beavatkoznunk, amennyiben a tagállamok nem alakítanának ki konszenzuális álláspontot, ami az illetékességet illeti. Én, mint ahogy el is hangzott, nem lenne felelős, ha, vagy felelősség teljes, hogyha tovább halogatnánk ezt a dolgot, és köszönöm szépen a beszámolókat. Tájn asszony, köszönöm szépen. Az Európai Parlament a nemzetközi magánjog, a családjog és az európai jog területén igen komoly nehézségekbe ütközik a szabályozásban, ami a külföldi ítéleteket illeti, vagy a közokmányok kérdését illeti, és ez a kérdés természetesen felmerül az örökbefogadás területén is, ha itt szeretnénk harmonizálni, például ami a korhatárt illeti, tehát az örökbe fogadó szülők korhatárát meghatároznánk, akár alsó, akár felső határt szabnánk. Itt más kérdés is felmerül. Nagyon nehéz 27 tagállammal megállapodni, de legalábbis az előzetes kis lépéseket meg kell tenni. A probléma az, hogy a tagállamok még mindig attól tartanak, hogyha valamit elismernek, valami olyasmit, ami náluk nincsen, akkor ez felaborodás vagy panaszokat válthatnak ki a saját állampolgáraik részéről. Például mondjuk azonos nemű élettársak által történő örökbefogadás, ez is egy nagyon vitatott kérdés, mint ahogy a franciaországi példa is mutatja. Ezek nagyon érz, sűrűs érzelmi és vitás kérdések, amiben nagyon nehéz 27 tagállamot felsorakoztatni mögé és megállapodásra jutni velük. Köszönöm szépen. Amennyiben nincsenek további jelentkezések, akkor nagyon szépen megköszönöm a szakértők jelenlétét, igen, hasznos volt eh, a a gondolataikat meghallgatni, és eh, még arra szeretnék utalni, hogy a Policy Department eh, tanulmányán megtalálják a bejárat előtt. Még két perc a meghallgatást követően ugyanis egy nagyon hosszú szavazás elébe nézünk, és hát muszáj azokat a dolgokat szabályoznunk, amik szabályozásra szorulnak. Tehát két perc szünet a nagyon hosszas szavazás előtt. Jaszka. So, meine sehr verehrten Damen. Tisztelt képviselő kollégák, a két perc letelt, és akkor most következik a napirendünkön a 30-as, a McCarthy-Léne jelentés, ezt minél gyorsabban le kéne bonyolítanunk, McCarthy kolléga kap szót. Köszönöm szépen! Nagyon röviden szeretnék csak az átláthatóság irányelvről néhány szót szólni. Ez a két anyag, amiről majd szavazni fogunk, a könyvvizsgálati, számviteli standardok kapcsán itt az országonkénti jelentés eléggé ellentmondásos a számviteli irányelvvel kapcsolatosan folytatunk vizsgálódást, de nyilván mind a két dosszié összefügg. A számviteli irányelv tartalmazza a részleteket. Tehát megállapodásra jutottunk, megállapodás megszületett, még két-három kérdés maradt nyitva, administratív terhek és hasonlók, ugyanis az ország jelentések megalapításait az irányelvben figyelembe vesszük, és ezért ezt azzal a céllal végezzük el, hogy május 11-ig lezárjuk, hogy 30-án szavazni tudjunk. Tehát még egyszer, ahogy megállapodunk ezt a két dossziét, összevontan kezeljük, és a júniusi plenáris elé fog kerülni. Kedves kollégák, én arra kérnék mindenkit, hogy támogassák ezt a megállapodás, nagyon kemény tárgyaláson vagyunk túl. Úgy gondolom, hogy a tárgyaló csapat nevében elmondhatom, hogy nagyon jó megállapodás született, és ez nagyon közelesik eh, ahhoz, amiről a bizottságunk is szavazott. A közétételi szabályokra vonatkozóan például eh, a projekt szintű eh, megállapodás is megszületett, az kisösszegű kifizetések közzététele, az adó megkerülésre vonatkozó záradék, a vállalatok felelőssége, igazgatótanácsi felelősség, illetve a jelentéstételi követelé, kötelezettség alóli mentesség harmadik országok esetében. Tehát ezek voltak azok a kérdések, amelyeket le tudtunk zárni. A kisvállalkozások terhelése is az egyik fontos kérdés volt, valamint a határokon átnyúló harmonizáció, hogy a vállalatok határokon átnyúló jelleggel is működni tudjanak. Tehát ha mindenki egyetért ezekkel a kérdésekkel, akkor a júniusi plenáris elé tudjuk vinni. Köszönöm szépen, McAfee kolléga. A McAfee jelentés kapcsolatosan egy formális trilógusra kell, hogy sor kerüljön, és a számviteli irányelv szabályait kell elfogadni, úgyhogy reméljük ez már politikai erőfeszítéseket nem igényel. Az én jelentésemről módosított formában szavazunk, és köszönöm meg Kanfi asszonynak, aki mellette van a jelentésnek. Kérem, emelje fel a kezét. Ellene tartózkodás, ellenszavazat, tehát akkor ezt így eldöntöttük. A következő jelentés, melyik is Karim kolléga jelentése, kíván-e szólni, vagy kezdjük rögtön a szavazást? Nem, akkor kezdjük a szavazást. Ne jegyenek meg, majdnem 70 oldal de remélhetőleg a kompromisszumok nagy részt képviselnek a 199-es módosított asszony Tehát az egyszerű módosítóknál nem fogok felszólítani a tartózkodásra, csak egyszerű többségre van szükség. Ha valaki tartózkodik, akkor kérem ezt külön jelezze. A záró szavazás elektronikusan fog történni, tehát automatikusan számoljuk meg a szavazatokat, és ahol nincsen egyértelmű szavazás az egyes módosítóknál, ott is elektronikusan szavazunk majd, de nyilvánvalóan majd ezekről külön tájékoztatok. Tehát 199-es tányféle módosító, készfelemelés mellette ellene elutasítva. Ekon 1-es a címre vonatkozóan mellette ellene ta, elutasítva. 248-249-es azonos, mellette ellene elfogadva. Ekon 25-ös mellette ellene elutasítva. 259-50 elutasítva. A 19-es mellett ellene többség elfogadta. A 25-ről szavaztunk, ez az ekon, egyes kompromisszumos mellette ellene elfogadva. 251-252 mellette ellene elutasítva. Kettes kompromisszum mellette ellene elfogadva. 253-as megvan, 3-as kompromisszumos mellette ellene elfogadva. 4-es kompromisszumos mellette ellene elfogadva. Ötös kompromisszumos, mellette ellene a többség elfogadta. A hatos kompromisszum, nem tudom, itt Masszi úr, Masszi úr visszavonta a szóbeli módosítót, tehát csak az eredeti hatos kompromisszumról kérem kézfelemeléssel mellette, ellene többség elfogadta és akkor itt most több oldalon átugrunk, és a 21. oldalra ugrunk, ha rendben van, talán a titkárság segíthet. Igen, tehát a 21. oldalon tartunk, 8-as kompromisszum mellett, 7-es, bocsánat, a 7-es, 7-es mellett, ellene, elfogadva 8-as mellette, ellene, elfogadva 9-es mellett, ellene, elfogadva 10-es mellett, ellene, elfogadva 11-es mellett, ellene, elfogadva 12-es mellett, ellene, elfogadva 13-as mellett, ellene elfogadva. 14-es mellett ellene elfogadva. A 13-ast a 13-ast megismételjük még egyszer, tehát mellett ellene elfogadva. Most következik a 14-es mellette, ellene elfogadva. 15-ös mellette, ellene elfogadva. 16-os mellett ellene elfogadva. Lichtenberger 433-as mellette ellene elutasítva. 434-es mellett ellene elutasítva. 17-es mellett ellene elfogadva. Akkor megint lapozunk. 30. oldal, 18-as mellett ellene elfogadva lapozunk. 34. oldal, 490-es mellett ellene elutasítva. 19-es kompromisszum mellette ellene elfogadva. 20-as kompromisszum mellett ellene elfogadva. 21-es kompromisszum mellett ellene elfogadva. 22-es kompromisszum mellette ellene elfogadva. 50, 508-as mellette ellene elfogadva. 509-es bodúféle mellette, ez meg, ez bocsánat, ez okafogyottá válik, akkor vissza, tehát a 23-as kompromisszum következik mellette, ellene elfogadva. 23A mellett ellene elfogadva. 24-es mellette ellene elfogadva. 25-ös mellette ellene elfogadva. 26-os, illetve itt két szóbeli módosító volt, amit visszavontak, 26-os eredeti mellett ellene elfogadva. 172-es az 51. oldalon a jelentéstevőtől mellette ellene elfogadva. A 27-es következik mellette, ellene, elfogadva. 28-as mellette, ellene, elfogadva. 653-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 654-es Odi féle mellette ellene, elutasítva. 29-es mellette, ellene, elfogadva. 30-as mellette, ellene, elfogadva. 100 186-os a 56. oldalon, mellett ellene elfogadva. 187-es mellette ellene elfogadva. 671-es mellette ellene elfogadva. A 98-as megvolt, akkor a 188-as mellette ellene elfogadva. 31-es kompromisszumos mellette ellene elfogadva. A 70-es cikk, 193-as, mellette, ellene, elfogadva. 700-as mellette, ellene, elutasítva. 114-es Ekon mellette, ellene, elfogadva. 705-ös Lichtenberger mellette, ellene, elutasítva. Ekon 115-ös ellene ezt elektronikusan, tehát az Ekon 115-ös 24 leadott szavazat? Nincs kártyája, vagy nem működik? Akkor várjunk egy kicsit. Falsch Jetzt. So, jetzt haben wir plötzlich 26 Karten und 25. Akkor most hirtelen 26 lett akkor 12, mellette 12 ellene elutasítottuk egy tartózkodással. 708-as Lichtenberger mellette ellene elutasítva. A 32-es kompromisszum mellette ellene elfogadva. es Castex mellette ellene elutasítva. 729 mellette ellene elutasítva. 728-as. Tehát a 27 es és a 728-as elutasítva, 729-es mellette ellene elutasítva. 730-as mellette ellene elutasítva. Ekkon 160, 16-os mellette ellene, ezt elektronikusan ellenőrizzük, tehát a 116-os. Huszonhat kártya, 25-en szavaztak. Egy nem világít. Most egyel többen vannak. Tehát ugyanaz az eredmény 12-12, egy tartózkodás, tehát elutasítottuk. Ezért számoltuk meg, mert egyel többen voltak, de egy aztán visszalépett. Lichtenberger asszony, ha egy kártyával több van, akkor azt be kéne azonosítani, hogy ki az. Meg tudjuk nézni? Egy tesztet kéne. Tehát 25, most teljesen mindegy, ez hol volt, 25-nek kell lenni. A kérdés, hogy ez már a közlekedési bizottságban is volt, hogy az egyik eh, frakcióban egynél több volt, egynél pedig, egy másiknál pedig egyel kevesebb, tehát ezt pontosan meg kéne néznünk. Jó, akkor végezzünk el egy ellenőrzést. Most akkor mit tesztelünk? Kérem, hogy mindenki nyomja meg a gombot. a test vote. Tehát szavazás. Lehet, hogy 24 lesz. Itt a szavazatok a frakciók között el vannak osztva. Itt a kártyát be kellett volna helyezni, regisztrálni. Kérem a frakció koordinátorokat, hogy valahogy jussunk dűlőre, és tisztázzuk a számokat. Itt most nem kell a kártyákat keresgélni. Tehát itt kilenc, és önöknél amennyi szokott, a liberális három, EDF e kettő, kettő, bal oldal egy, még egy, tehát a 25 megvan, akkor most ne keresgéljük azt a kártyát, ami itt a rendszerben megjelent. 25 szavazat van. Nos, tehát visszatérve, a 16-ról, 116-ról szavaztunk, a 194 739-es kérem, aki támogatja ellene többség elfogadta. 195, 738, 739 mellett ellene elfogadva. Ekon 118 mellett ellene elutasítva. 740 az enyém mellette ellene elfogadva. Egyes módosító a kettes preambulumpont, mellette ellene elfogadva. Kettes módosító mellett ellene elfogadva. Ekon 3 mellett ellene elutasítva, Ekon négyes mellett ellene ezt ellenőrizzük, tehát az Ekon 4 gépi szavazással. most timmel, tehát egyet, egy felesleges kártyát visszamadtak, 12-12 egy tartókodás mellett elutasítjuk. Négyes módosító mellette, kérem egyértelműen jelezzék, ellene, ezt is ellenőrizzük, a négyes módosítóról elektronikusan szavazunk. 12 dafür. 12 mellette, 12 ellene, egy tartózkodással elutasítva. 200-as, Léne, Pirker, Dorfman, stb. 7A preambulum pont mellette, ellene, többséggel elfogadva. Ekon 6-os, mellett itt a többség elutasította, 32-es, kompromisszum mellette ellene ezt is ellenőrizzük elektronikusan, a 32-es. Tizenöt mellette, tíz ellene, tartózkodás nélkül elfogadva. A 2.9-es elintézve, a 14-es és a 12-es mellette ellene ellenőrizzük elektronikusan. Tizenhárom mellette, 12 ellene, egy tartózkodás nélkül elfogadva. Ekon 13-as mellette ellene elektronikusan ellenőrizzük. Dafür, 12 12 egy tartózkodással elutasítva. Ö, 228-as mellett ellene ellenőrizzük gépi szavazással. két szavazat hiányzik, csak 23 van, akkor így zárom le 23-mal. 24, 25, jó, most rendben van. 13 mellette, 12 ellene, tartózkodás nélkül elfogadva. 2, 24-es, bodóféle mellette, ellene. Úgyhogy nem. A titkárság azt mondja, hogy ez okafogyottá vált, valóban így van. Akkor az Econ 14-es mellette, ellene, elfogadva. 229-es és 15-ös Econ mellette, ellene, elutasítva. 230-as mellett, ellene, elutasítva. Econ 16 mellette, ellene, elfogadva. 231-es mellette ellene elfogadva. 15-ös jelentéstevőtől mellette ellene elfogadva. 17-es ekon, ezt már megszavaztuk. 234-es mellett ellene, akkor ezt elektronikusan ellenőrizzük. 11 mellette, 13 ellene egy tartózkodás elutasítva. Akkor Ekon 18 mellett ellene elfogadva. Ekon 19, 16, 235 mellett ellene elfogadva. Ekon 20-as mellett ellene elfogadva. Ekon 21-es mellett ellene elfogadva. 238-as okafogyó, 17-es mellett ellene elfogadva. Akkor 18-as módosító mellett mellett ellene, akkor ezt ellenőrizzük elektronikusan. A 18-as módosítóról van szó. 13 mellette, 12 ellene, egy tartózkodás, tartózkodás nélkül elfogadva. És akkor következik 2 42-es Lichtenberger mellette, ellene elutasítva, 243-as mellett, ellene elutasítva, 244-es mellette, ellene elfoga, elutasítva, 245-ös mellett, ellene elutasítva. Most a jelentés egészéről szavazunk elektronikusan. Tizenöt mellette, tíz ellene, tartózkodás nélkül elfogadtuk a jelentést, gratulálunk a jelentéstevőnek. A eljárás ügyrendi kérdés. Most akkor mi legyen a jogalkotási javaslattal? Erről is döntenünk kell. Akkor a módosítókról szavazunk. A 196-os Stojanov úr. Visszavonom a három módosítómat, azt szerettem volna mondani. Ezeket a módosítókat visszavonom, tehát visszavonta, jó? 197, 198, akkor ezek mind. Jó. Mind a hármat visszavonta, jó rendben. Akkor csak az állásfoglalásról szavazunk, ugye elektronikus úton. Tizenöt-tíz arányban tartózkodás nélkül elfogadva. Most még a 70-es szabály szerint, hogy tárgyalást kezdünk a tanácssal, erről is szeretnék szavazni, tehát megszületik a döntés erről. Dafür 10. 15-10 arányban tartózkodás nélkül megint csak a 13 szavazatos minősített többség megvan, az ügyrend értelmében tehát akkor ez mehet tovább, és sok sikert kívánok a tárgyalásokon. Hát itt egy jó hosszú lista van előttem. Következő. A második Karim anyag. Itt az irányelvről van szó. Megtaláltam. Jó, hát itt sincs előzetes megjegyzés az előadó részéről. Az egyes kompromisszumos kitámogatja, kérem jelezze. Ellenszavazat, tartózkodás elfogadva. Kettes kompromisszumos mellette, ellene elfogadva. Azt követi az ötös módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kompromisszumos hármas mellette ellene tartózkodás elfogadva. A hármasnál jártunk. A nyolcas. A 48-as a következő, ide kell itt mellette ellene tart, elutasítva. Négyes kompromisszumos ellene elfogadva. Akkor ötös kompromisszumos mellette ellene elfogadva. A következő a 70-es módosító, 70 teinasszony mellette ellene elfogadva. 71-es mellette ellene. Szerintem ellenőrizni kell. 71-es, 72-es is. Ugyanaz. 24-25. 24 ellen szavazott egy tartózkodás. Innen nem így látszott, tényleg nem lehetett látni. Miért ismételjük meg? Azt kéri a 70-es, jó, nem vitatkozunk, a 70-est megismételjük, azt mondja a titkárság, volt valami gond. Tehát megismételjük elektronikusan a szavazást. Tíz mellette 14 ellen egy tartózkodás elutasítva, tehát 73-as, 74-es mellette ellene. Ez világosan elutasítva. 6-os kompromisszumos mellette ellene. Elfogadva. Aztán a 80-as rapkai mellette ellene. Elfogadva. 81-es Stein mellette elintézve. 7-es kompromisszumos mellette ellene elfogadva. Utána 91-92-es mellette ellene elfogadva. 12-es mellette ellene elfogadva. 8-as kompromisszumos mellette ellene elfogadva. 93-as mellette ellene elutasítva. 9-es kompromisszumos mellette ellene elfogadva. A 10-es kompromisszumos mellette ellene elfogadva. 11-es mellette ellene elfogadva. 12-es mellette ellene elfogadva. 99-es mellette ellene elutasítva. 13-as ellene elfogadva. 14-es mellette ellene elfogadva. 15-ös mellette ellene elfogadva. 16-os mellette ellene elfogadva. 17-es mellette ellene elfogadva. Akkor a 18-as következik mellette ellene elfogadva. 19-es mellette ellene elfogadva. 112-es mellette ellene elutasítva. 20-as mellette ellene elfogadva. 119-es mellette ellene elfogadva, 19-es mellette ellene elfogadva, 120-as elintézve. 168-as, ezek így mind eltűnnek a következők. 121-es Nibler mellette ellene elfogadva. Akkor a 21-es kompromisszos következik mellette ellene elfogadva. 138-139 mellette ellene elektronikusan ellenőrizzük a 138-ast. Tizenegy-tizenhárom arányban elutasítva egy tartózkodás mellett. Ittre 18-as mellette ellene elutasítva. 22-es mellette ellene elfogadva. 140-es terintéztük ezzel 141-es, 143-as mellette ellene elutasítva. A 22-es ezek után a következő, a kompromisszumos 22-es mellette ellene elfogadva. 150-es Régner mellette ellene elutasítva. 23-as mellette ellene elfogadva. A 24-es kompromisszumos mellette ellene elfogadva. 159-es rapkai. Visszavonták? 164 is igen, mind elment, 164-esig nincsenek már itt. 161-162 Castex 161-es mellette, ellene, elutasítva, 162-es mellette, ellene, elutasítva. Ezek után a 167-es következik mellette, ellene, elutasítva. Itre 19, mellette ellene elutasítva. 172-es rapkai mellette ellene elfogadva. Itre 20-as mellette ellene elutasítva. 173-as Odi mellette ellene elfogadva. Egy, Ekon 1-es mellette ellene elutasítva. 26-os kompromisszumos mellette ellene elfogadva. Ebből a csomagból az utolsó oldal következik, Ekon 3-as mellette ellene elfogadva, Itre 2-es mellette ellene elutasítva. 35-ös Castex Derden mellette ellene elektronikusan ellenőrizzük. Még egy hiányzik, igen. Jó, most. Igen. 24 mellette egy tartózkodással. E, ez se így látszott. Vagy nem lehetett látni. Ekon 4-es mellette ellene. Az első volt a többség elfogadva. 37-es ezzel elintéződött a jelentéstervezetről szavazunk egészében. 15-10 arányban tartozkodás nélkül. Gratulálok az előadónak a jogalkotási állásfoglalás elektronikusan. Ketten hiányoznak. Huszonhárom van csak nálam pillanatilag. Valahol ketten nem nyomták meg a gombot. Tizenöt tíz nulla, ugyanaz az eredmény, mint az előbb. Most a tárgyalásokhoz minősített többség kell, hogy megkezdhessük a tárgyalásokat. Elektronikus nyomják meg, kérem. Tizenöt tíz tartózkodás nélkül megvan a minősített többség. Gratulálok az előadónak, és minden jót a tárgyalásokon. A két Karim jelentés, ez volt a legvastagabb anyag ma, ezt el is intéztük a mai napon szerintem. A 24-es pont következik. Cvjevka kolléga. Előadó úr, kíván-e hozzászólni ehhez még, vagy nincs erre szükség? Az egy jó dolog. Jó. Akkor megkezdhetjük a szavazást az egyes módosító bulam. Mellette, ellene, az előző volt a többségbe, kettes módosító, mellette, ellene, elutasítva. Hármas módosító, mellette, ellene, elutasítva. Négyes módosító, mellette, ellene, elfogadva. Imko egyes mellette ellene elutasítva, Imkó 2-es, mellette ellene elfogadva. Imkó 18-es mellette ellene elutasítva. 5-ös módosító mellette ellene elutasítva. Imkó 8-as mellette ellene elfogadva. Imkó 3-as mellette ellene elutasítva. Hatos mellette ellene elfogadva. Egyes kompromisszos mellette ellene elfogadva. Imko 4-es mellette ellene elfogadva. Imko 10-es mellette ellene ellenőrizzük. Az Imko 10-est ellenőrizni kell. Tizenegy, tizenhárom arányban elutasítva tartózkodás nélkül. Imko 9-es, mellette ellene elfogadva. Imko 14-es, mellette ellene elutasítva. Kettes kompromisszumos mellette ellene elfogadva. Ezek után a tízes következik? Nem. Hát ahogy itt szerepel, a tízesre kéne menni, de akkor menjünk a 13-asra mellette ellene elutasítva. Impo 5-ös mellette ellene elfogadva. 15-ös mellette ellene elfogadva. 16-os mellette ellene elfogadva. Imko 7-es mellette ellene elfogadva. Imko 11-es mellette ellene elfogadva. Imko 12-es mellette ellene elutasítva, Imko 13 mellette ellene elfogadva, Imko 6-os mellette ellene elfogadva, 3-as kompromisszumos mellette ellene elfogadva, 18-as mellette ellene elfogadva, 19-es mellette ellene elfogadva. Imkor 4-es elintéződött, 20-as mellette ellene elutasítva. 19-es nem kell, 21-es mellette ellene elutasítva. 22-es mellette ellene elutasítva. Akkor vegyük a jelentést, mellette ellene elfogadva a jogalkotási állásfoglalás elektronikusan természetesen. Köszönöm szépen, hogy ezt elmondták. Akkor elektronikusan szavazunk az egész jelentésről. Olyan gyorsan ment. Huszonnégy tartózkodás nélkül egy elfogadva a jogalkotási állásfoglalás, elektronikusan szavazunk. Egy hiányzik. Jó, most mind megvan. 24 mellette, jó. Gratulálok az előadónak. A következő a Régner jelentés a pénzügyi tranzakció. Elfelejtettem valamit? Nem, a kiküldetés. Posting of Welfare. Jó. Az első a kiküldetés. Van-e valami megjegyzés, akkor szavazunk. Tízes módosító mellette, jelezze kézzel, ellene. Elfogadva. 56-os Lichtenberger mellette, ellene. Elutasítva. 11-es mellette, ellene. Elutasítva. 12-es mellette, ellene. Elutasítva. 58 mellette ellene elutasítva. 57-es el, elintéződött. 57-ös. Ki van mellette? Azt hiszem az 58-as szeretnék ellenőrizni. Ellenőrizzük, igen. 58-as ellenőrzés. 14-9 arányban elfogadva. 57-es mellette ellene. Szerintem ezt ellenőrizzük, nem egészen világos innen föntről legalábbis. Tizenegy mellette 12 ellene elutasítva. 59-es mellette ellene. Ezt is ellenőrizzük. 59-es tehát. Tizennyolc öt arányban elfogadva. 13-as a raportőrtől, mellette ellene elfogadva. 60-as mellette, jó, elintéződött ezzel hiszen a 13-est elfogadtuk, 61-es Svefka Kaborit, mellette ellene a elfogadva, 62-es mellette ellene elfogadva, 64-es mellette ellene elutasítva, lát, így látom minden, 67-es Lichtenberger mellette ellene elutasítva. 65-ös busz, visszavonva, 68 Szívka Boris, mellette ellene elektronikusan ellenőrizzük. Tizennyolc, 15-8 arányban elfogadva. Ezzel a 68-as elintéztük? Nem? De hogyan? Hát szavazni kell. Most szavaztunk erről szavaz. 15-ös. A 15-ös következik mellette, ellene. Elfogadva. A 70-es mellette, ellene. Elfogadva. 71-es mellette, ellene. Elfogadva. 72-es, 73-as mellette, ellene. Elfogadva. 74-es mellette ellene elutasítva. 75-ös és 76-os mellette ellene egyértelműen elfogadva. 77-es mellette ellene. 78-as mellette ellene nem látom át. Újra szavazunk. 11 dafür, 12. 11-12 arányban elutasítva. 16-os az előadótól mellette ellene elfogadva. 79-es Gargani mellette ellene elfogadva. 80-as Szájer mellette ellene elfogadva. 82-es split volt. Első rész. Első rész, tehát részenként szavazunk, az első részről szavazunk. Without delay ki van mellette ellene elfogadva? Második rész, a maradék. Mellette ellene. Ellenőrizzük. A második részt ellenőrizzük. Tizenkettő, tizenegy arányban elfogadva. 17-es mellette ellene ezt is ellenőrizni kell elektronikusan. 12-11 arányban elfogadva. 18-as, ellenszavazat elutasítva. 83-as, mellette ellene elfogadva. 84-es, mellette ellene elfogadva. 85-ös, 86-os, mellette ellene elektronikusan ellenőrizzük a 85-86-ost. 11-11 egy tartózkodás mellett elutasítva. 87-89 mellette ellene elfogadva. Azok után 88-as következik. Gargani mellette ellene. Ez a többség. Mellette tehát 90-es Gargani. Mellette ellene. Elektronikusan ellenőrizzük. 90-est. 12-11 arányban elfogadva. 91-es elintéződött, okafogyott. 19-es az előadó részéről, mellette ele elfogadva. 94-es Gargáni mellette, ellene elutasítva. 95-ös mellette, ellene ellenőrizzük. 12-11 arányban elfogadva. 20-as mellette ellene elutasítva. 96-os Lichtenberger mellette ellene elutasítva. 21-es mellette mellette ellene elutasítva. 98-as mellette ellene elutasítva. 99-es mellette ellene ellenőrizzük szerintem. 99-est ellenőrizzük. Nem volt egyértelmű. 12-11 arányban elfogadva. A százas. Két részben szavazunk. Első rész mellette ellene elfogadva. Második rész mellette ellene elutasítva. 101-es mellette ellene elfogadva. 22-es mellette ellene elfogadva. 103-as mellette ellene ellenőrizzük a 103-ast. Tizenegy-tizenkettő arányban elutasítva. 104-es mellette ellene ellenőrizzük. Néha 12, 11, néha 11, 12, senki se tudja pontosan innen föntről megítélni. Tehát 104-est ellenőrizzük. Tizenkettő mellett a tizenegy ellene. Elfogadva. 24-es mellette, ellene, elutasítva. 25-ös mellette ellene elutasítva. 105-ös mellette ellene elutasítva. 26-os mellette ellene elfogadva. 27-es mellette ellene elutasítva. 28-as mellette ellene elektronikus teszt 28-asnál. 11-12 arányban elutasítva. 106-os, 107-es mellette ellene elutasítva. 29-es mellette ellene elutasítva. 108-as mellette ellene elutasítva. 109-es mellette ellene elutasítva. 110-es mellette ellene elfogadva. 111-es mellette ellene elfogadva. 30-as, 30-as, erről szavazni kell, mellette ellene elutasítva. 31-es, mellette ellene elutasítva. 113-as, mellette ellene elfogadva. 32-es, mellette ellene elutasítva. 115-ös, mellette jó, elint, okafogyott. Vagy most elintéződött, vagy nem? 115 mellette ellene. Ezt teszteljük meg, ellenőrizzük. Tizenkettő 11 arányban elfogadva. 33-as, mellette ellene. Elutasítva. 119-es, mellette ellene. Elutasítva. 34-es mellette ellene elutasítva, 123-as mellette ellene elutasítva, 124-es mellette ellene elfogadva, 126-os mellette ellene elektronikusan ellenőrizzük a 126-ost. Tizenkettő-tizenegy, elfogadva. 128-as mellette ellene elektronikusan ellenőrizzük a 128-ast. Tizenkettő, tizenegy arányban elfogadva. 129, 130-as következő mellette ellene. Elektronikusan ellenőrizzük a 130-ast. 12-11 elfogadva. 131-es mellette ellene elektronikus ellenőrzés. 131-es. Mindjárt elektronikusan szavazhattam volna. 12-11. Tehát 133-as, aztán mindjárt elektronikusan szavazunk, szerintem egyszerűbb így. 133-as egy hiányzik. Valaki nem szavazott. Mindenki nézze meg, világíte. 12-11. Elfogadva. 35-ös mellette, ellene, elutasítva. 134-es mellette, ellene, elutasítva. 36-os mellette, ellene, elutasítva. 37-es mellette ellene elfogadva. 38-as mellette ellene elfogadva. 38-as még egyszer mellette ellene elfogadva. 39-es mellette ellene elfogadva. 40-es Ciobró mellette ellene elutasítva. 41-es mellette ellene, elektronikusan ellenőrizzük a 41-est. Tizenkettő tizenegy elfogadva. Kettes előadó, mellette ellene, elfogadva. Hármas, mellette ellene, elfogadva. Előadó négyes, mellette ellene, elutasítva 42-es mellette ellene elfogadva. 43-as mellette ellene elfogadva. 44-es és mások mellette ellene elutasítva. 5-ös mellette ellene elutasítva. 47-es mellette ellene elfogadva. 6-os meg a következők mellette ellene elfogadva. A hetes és az azt követő mellette ellene elfogadva. 55-ös mellette ellene elutasítva. 8-as mellette ellene elfogadva. 9-es mellette ellene elfogadva. A vélemény összességében is szavazunk. 16 mellette, 7 ellene. Régner asszony, parancsolja. Ez a vélemény egy arcócsapást jelent eh, azok számára, akiket szörnyű munkakörülmények között eh, küldenek ki. Én visszavonom a nevemet, ezt jegyzőkönyvül veszük. Most pedig Boris úr jelentésről van szó, az online gaming, az online szerencséjátékok témája. Boris úr nincs megjegyzése. Egyes módosító mellette ellene elutasítva. Kettes mellette ellene elfogadva. Egyes kompromisszumosról szavazunk. Fura itt ez a szín. Egyes kompromisszus mellette ellene Elfogadva. Aztán a következő oldal a hatos módosító, mellette ellene elektronikusan szavazunk a hatos módosító esetében. Tizenhárom, kilenc arányban elfogadva, hetes módosító, mellette ellene elfogadva. 8-as módosító mellette ellene elfogadva. 9-es mellette ellene elutasítva. 10-es mellette ellene elfogadva. 11-es mellette ellene elutasítva. 12-es mellette ellene elfogadva. 13-as mellette ellene elfogadva. 14-es mellette ellene elfogadva. 15-ös mellette ellene elutasítva, 16-os mellette ellene elfogadva, 17-es mellette ellene elutasítva, 18-as mellette ellene elutasítva, 19-es mellette ellene elfogadva, 20-as mellette ellene elfogadva, 21-es mellette ellene elfogadva, kettes kompromisszumos mellette ellene elfogadva. 23-as mellette ellene elfogadva. 24-es mellette ellene elfogadva. 25-ös mellette ellene elfogadva. 26-os mellette ellene elfogadva. 27-es mellette ellene elfogadva. 28-as mellette ellene elfogadva. 29-es mellette ellene elfogadva. 30-as mellette elfogadó. Az egész véleményről szavazok elektronikusan. Tizenhét hat arányban elfogadva. Gratulálok tehát a jelentéshez. És a jelentéstevőnek is. És akkor most Tain kolléga következik. Egy levélről van szó. Röviden szóljunk erről, vagy rögtön szavazzunk. Tehát ki támogatja Tain előasszony javaslatát, Itt egy szubszidiaritási eljárásról van szó. Kérem, aki támogatja, emelje fel a kezét ellene, tehát akkor elektronikusan ellenőrizzük, tehát a Tyne-féle javaslatról. Akkor most teljes körű. 23 mellette, egyhangulag elfogadtuk. A jogi alapot elhalasztottuk, akkor egy véleménytervezet a kábítószer prekurzorokról, ezt is elektronikusan kell, hogy megszavazzuk. Huszonhárom mellette egyhangulag elfogadva. Tehát ez volt az jóból. Dann haben wir den Bericht Régner. Wegner féle jelentés, pénzügyi ö, tranzakciós adók. Itt ö, erről már részletesen beszéltünk, hogy itt egy egyszerűsített eljárásról van szó, mégpedig azért, mert múlt héten az árnyék jelentéstevők találkoztak a pénteki 12 órás határidőig a módosítók beérkeztek, és kedden is még némileg késéssel, sőt, jelentős késéssel érkeztek módosítók. Ezeket is elfogadtam, habár szóbeliként, szóbeli módosítóként, tehát ezek a szavazólistán nem teljesen szerepelnek. Még egyszer felhívom a figyelmet tehát, hogy itt szóbeli módosítókról van szó. Lichtenberger asszony. Ez akkor azt jelenti, hogy a hármas módosító nem jelenik meg szóbeliként, ezt én kifogásolom. Hogyha egy gyorsított eljárást választunk, ez nyilvánvalóan megnehezíti a munkánkat, hogy a szóbeli módosítókról van szó, Er Tehát ez szóbeli lett volna, vagy lenne. Tehát az ügyrendet kell követnünk. Itt most kivételesen, mint ahogy tegnap ezt megbeszéltük, a szobeli módosítókkal kapcsolatosan akkor a gyorsított, vagy még annál is gyorsítottabb eljárást alkalmazunk, akkor változatlanul fenntartja a kifogását? Jó, rendben. Akkor az egyes kompromisszumról szavazunk mellette ellene, elfogadva kettes módosító mellett ellene, elfogadva. Akkor részenkénti szavazás az egyes módosítóról első rész mellette ellene, elutasítva, második rész mellette ellene, elfogadva. Kettes módosító. Az első rész, utolsó rész, szóbeli módosító, tehát az első rész, illetve először a szóbeli, vagy az eredeti szöveg. Nem, először a szóbeli. Tehát azzal kezdünk mellette, kézfelemeléssel ellene. Ezt ellenőrizzük. Tehát a szóbeli a kettes módosítónál Kérem, aki mellette, az zöldet nyomjon. 12 mellette, 11 ellene elfogadva. Akkor a szöveg többi részéről szavazunk mellette, ellene elfogadva. Hármas, bodúféle szintén szóbeli módosítóról van szó, ha bár erről nem engedte meg a szavazást, tehát akkor következik a négyes módosító mellette ellene elfogadva szóbeli módosítás a népát részéről az ötös módosítóhoz. Először erről szavazunk mellette, ellene azt hiszem, hogy a többség elfogadta, de ellenőrizzük. Tizenöt mellette, nyolc ellene és akkor most a módosító többi részéről emelette ellene elektronikusan ellenőrizzük, tehát az ötös fennmaradó részét 22 mellette, egy ellene. Hármas kompromisszum mellette, ellene, elfogadva. Négyes mellette, ellene, elfogadva hatos két részben, első rész mellette, ellene elutasítva, második rész mellette, ellene elfogadva. Ötös kompromisszum mellette, ellene elfogadva. Hetes módosító, itt is először a szóbeli módosítóról szavazunk, mellette, ellene. Ezt is ellenőrizzük elektronikusan ugyan nekem egyértelmű volt. 15-en mellette, 80 ellene, 7-es többi része mellette, ellene, elfogadva. 6-os kompromisszum mellette, ellene, elfogadva. A vélemény egészéről elektronikusan szavazunk. Kettő még hiányzik. Még egy hiányzik. Tizennyolc mellette egy ellene három tartózkodással elfogadtuk, gratulálunk a jelentéstevőnek. Szájer kolléga jelentése következik, meg is adom neki a szót. Thank you very much, Köszönöm szépen, kollégák. A hosszú szavazás után nem akarok túl sokat időzni ezzel a napirendi ponttal, amely tulajdonképpen a jogalkotási felhatalmazásról szól, a bizottság végrehajtási köreinek gyakorlatára vonatkozó tagállami ellenőrzés nyomon követéséről. Itt valójában 7, héttel ezelőtt megkezdtük a munkát az első konzultáció keretében, és azt fogom javasolni, hogy a jelentés elkészült előtt a kollégek is mondják el véleményüket. Azért néhány gondolatot felvetnék, mert a jelentés rendkívül nagy kihívásokat rejteget magában a különböző szakbizottságok számára a parlamenten belül. Ez egyébként jó is, mert azt mutatja, hogy jól készült el a jelentés. Az én tervem nem az, hogy bárkit kényszeríteni szeretnék a másik szakbizottságok közül arra, hogy eltérítsem őket azokról a területekről, amelyeken dolgoznak. Inkább csak a bevált gyakorlatokat szeretném elterjeszteni, hogy mindenki számára ez hasznos legyen. Tehát nem kell félni ettől a jelentéstől, és nagyon örülök annak, hogy ilyen nagy érdeklődés követi, és természetesen nyitva állok mindenféle javaslat előtt. Néhány gondolatom lenne azért. Az első, az az, hogy a múltkori vitát arra használtam, és nagyon örültem annak, hogy a kollégák főként néhány német kolléga nagyon aktív volt ezen a területen, ezt nagyra értékeltem, Tájn asszony és Mayer asszony, aki eh, ráadásul egy meghallgatást is szervezett, ez rendkívül fontos a Delegated and Implementing Acts szempontjából, és egyébként Rapkai úr is rengeteg javaslatot eh, fogalmazott meg, hogy a statisztikákat hogyan lehetne felhasználni, és eh, nézzük meg azt, hogy hogyan is áll a helyzet a házon belül, Ezeket be is építettem a dokumentumba, és még egyszer azt szeretném hangsúlyozni, hogy a dokumentum célja, hogy néhány gondolatot ébresszünk magunk részéről. Melyik a dilemmák itt a jogalkotási felhatalmazásokkal kapcsolatban? Az első két terület van itt, ugye. Az egyik az az, hogy milyen jogalkotási folyamatok léteznek, a másik oldalról viszont, hogy hogyan működik az egész. A jogalkotási részt két részre osztanám. Természetesen fel kell emelnünk a szavunkat, hogy a Lisszaboni szerződés értelmében megkapott jogköreinket gyakorolni tudjuk. De ebben az esetben két dolgot különböztetünk meg magunknak. Az első az az, hogy hogy hogyan valósul meg a delegáció és a megvalósítás a joganyag alapján, hiszen ez ugye a joganyagban szerepel, persze nem könnyű eldönteni, hiszen itt egy politikai választásról van szó, de nagyon bonyolult az eljárás, mert a tanács, a parlament, illetve a bizottság is részt vesznek benne, úgyhogy nem csak magunk szabjuk meg a saját utunkat de ugyanakkor nem könnyű ezt a fajta választást megalkotni, abból a szempontból sem, hogy ezt a fajta jogalkotást az implementáció, illetve a delegációk más intézmények számára hagyjuk, vagy pedig beépítsük a saját magunk által alkotott jogba. Sokkal rugalmasabb jogalkotói testületet szeretnénk létrehozni, de ugyanakkor nem szabad, hogy túl rugalmatlanok vagyunk, hiszen tudnunk kell reagálni a mindennapos változásokra. És ilyen szempontból jó az eszköz. De a másik oldalról a jogalkotó, tehát a tanács vagy mi, nem akarjuk átadni másnak a jogalkotói hatásköreinket. Lehet, hogy mi lassabban és bonyolultabban ö, alkotunk jogot, tehát rugalmatlanak vagyunk, de mégiscsak fontos számunkra, hogy mi alkossuk meg ezeket a jogszabályokat. Vannak már tapasztalataink ezen a területen, de ez a jelentés talán még néhány gondolatot felvethet ezzel kapcsolatban. És azután együtt kell majd döntenünk erről. Aztán egy másik fontos gondolat, hogy tegyünk különbséget a Delegated Acts és az Implementing Acts között hiszen azt mondtuk, hogy nem kívánunk a törzsjoganyagban ezzel foglalkozni, és egyébként a Lisszaboni szerződés már mond erről valamit, ugyanis lesznek bírósági ítéletek, de minden esetre ezen a területen a parlament célja az az kell, hogy legyen, hogy a lehető leghívebben ragaszkodjunk a Lisszaboni szerződéshez, és ne adjuk fel jog, jogosultságainkat. Úgy, ahogyan korábban ez megtörtént, itt ugye a részletek is ebből a szempontból érdekesek, hogy most ezt másoknak hagyjuk, vagy pedig mi magunk akarjuk ezt, ezeket megalkotni. De ez bizony benne van a szerződésben, de ugye mindig az értekek szabják meg az értelmezést. Úgyhogy most az értelmezésen felül is van, aki meg akarja változtatni mindennek az értelmét, a jelentését, és mi itt a parlament részéről a Lisszaboni szerződést a lehető legbetűhűebben szeretnénk értelmezni. Mi nem kívánunk ebből semmilyen plusz jogosítványt magunknak, de néha úgy tűnik, mintha a tanács ezt tenné, tehát ö, további értelmet ad bizonyos mondatoknak a szerződésből, mint amik azok, mint amit valójában jelentenek. Ugye itt a bíróság előtt vannak már ügyek ezzel kapcsolatban, úgyhogy láthatjuk azt, hogy ö, majd hogyan fog a bíróság ítélkezni és ez mindenképpen majd iránymutatást jelenthet számunkra ezen a területen. Ugyanakkor mi, mint parlamenti képviselők, érdekeket képviselünk, érdekeket védünk, tehát a mi értelmezésünket is, ha más nem, akkor az érintett felek, vagy a mm, választókerületi érdekek vezérlik egy másik fontos terület a jogalkotással kapcsolatban egy nagy harc, hiszen láthattuk azt, hogy a bizottság a kiigazítások mentén kíván haladni. Egyelőre nem túl sikeres ez a folyamat, sőt úgy tűnik, hogy a tanács mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadjon ez a terület, a mezőgazdaság és más területek, ugye, amelyek újak számunkra. Nos, hát itt láthatjuk, hogy a kereskedelemben azért sikerült elérnünk eredményeket, de a mezőgazdaság területén nem. És igazából a tanács az, aki nem szeretné ezt. Úgyhogy a jelen, ebben a jelentésben világosan állást kell foglalnunk ezzel kapcsolatban, hogy igenis, és kívánjuk ezeket a jogi területeket is. És azután a végrehajtás kérdése merül fel. A statisztikák, amelyeket Rapkai kolléga javasolt, nagyon érdekesek, hiszen fontos látni a pontos adatokat ezen a területen, de ebből az derül ki, hogy az eljárások az eljárásokon belül a parlament ötször, a tanács 14-szer utasította vissza, tehát ez egyértelmű, hogy ez lassúsághoz vezet a parlamenten belül. Az új delegated acts eljáráson belül sem a bizottság, sem a parlament egyet sem utasított vissza, ami azt is jelenti, hogy most egyenlőre a próba időszakot éljük, még egyelőre nem, nincsen igazi jogalkotás ezen a területen. Azután nem szabad, hogy ez fenyegetésé fajuljon az eljárásokat a jogi kereten belül kell tartani, egy rendeletet nem biztos, hogy vétóznunk kell annak érdekében, hogy az ne valósuljon meg a parlamentnek, ott kell lennie a folyamat végén, és hogyha, vala, hogyha a bizottság nem teszi meg a dolgát, akkor majd mi azt mondjuk, hogy ez így nem működik. Igazából nem kell önmagáért való visszautasításokat gyakorolnunk, ez mindig az adott esettől függ, Ugye a Delegated Acts egy új eljárás, csak néhány éve létezik, és az, hogyha nem utasítjuk vissza, nincsenek visszautasításaink, ez nem biztos, hogy rossz, ez rossz végkövetkeztetés lenne, hogyha ezt gondolnánk. Szerintem nyitottnak kell lennünk ezzel kapcsolatban. És végezetül néhány olyan gondolatot is felvetek, amelyeket esetleg a jelentés keretein belül kellene vizsgálnunk. a rendes jogalkotási eljárás és az e- delegated acts közötti különbségeket említeném ezen a területen, valamint az implementing acts rendeleteken kapcsol, rendeletekkel kapcsolatban kell megvizsgálnunk a működést, és hogy a közös értelmezés, a common understanding működik-e vagy sem, valamint az a lehetőség, hogy a mi véleményünket kikérjék, amely igazából prerogatíva, hogy a júri szakbizottság eh, őrizze meg azt a szerepét, hogy eh, itt a parlamenten belül segítsük a parlamentet ahhoz, hogy a parlament megvédje saját jogait, aztán a nemzeti szakértőkkel való egyeztetés, szintén meg kell vizsgálni, valamint a belső szervezet és a az illetékes szakbizottság, illetve a véleményező szakbizottságok közötti együttműködés területét kell még megvizsgálnunk eljárásjogi szempontból. Tagá, a mi ö, elnökünk most is ö, erőteljesen foglalkozik a áttekintéssel, az intézményközi együttműködés áttekintésével, úgyhogy ebből a szempontból is fontos gondolatok merülnek itt fel. Tehát megint csak szívesen várom az önök javaslatait, és ezeket bármikor az önök rendelkezésére állva megvitathatjuk. Köszönöm szépen a kollégáknak a munkáját ezen munkadokumentummal kapcsolatban. Köszönöm szépen! ennek a témának az abszolút szakértője itt a házban, és egyelőre informálisan szakmai megbeszélések folynak, de tovább kell ezt folytatni a további fejleményekre vonatkozóan, illetve hogy mely jogi aktusokat sorolunk a felhatalmazáson alapulóba, melyeket a megvalósítási körbe én arról tájékozottam, hogy a munka jól folyik, de egyelőre még távol állunk a végcéltól. Ez egy eléggé bonyolult téma, de valahogy fel kéne gyorsítani az MMF-ről szólva is, és itt komoly viták vannak a jelenlegi programokkal kapcsolatosan. Ez nagyon megnehezíti a jelenlegi helyzetet, meglehetősen politikai jellegű, itt a különböző hatalmi szempontok is figyelembe veendők a bizottság és a tanács között, milyen jogokat akar megtartani magának a bizottság. A tanácssal való tárgyalásunk arra vonatkozik, hogy delegated vagy implementing actekről legyen -e szó. Tehát ezzel a hátra lévő ciklusban még alaposan foglalkoznunk kell, és Szájer úr ebben komoly segítséget jelent számunkra. Úgyhogy ebben, az ért, ebben a szellemben kéne folytatnunk a munkát. Köszönöm szépen, akik a trilógusokon gyakrabban vesznek részt, vagy konfrontálódnak a bizottság reakciójával, ahogyan ők reagálnak a trilógusokra. Nos, mindenki ismeri tehát ezek közül a saját tapasztalataiból a helyzetet, de egy példát mondok. Vegyük például, miről is folyik a vita az Imkóban, vagy az Itrében, hol is? Nem is tudom. Minden esetre az építőipari termékekről van szó. Ha itt most nagyon sok a implementing hatáskör, ezek után gyakorlatilag európai jogalkotásra nincs is szükség, mert a végrehajtási jogszabályok annyira eltérőek lehetnek, hogy gyakorlatilag európai többletérték nem is keletkezik, és ez egy alapprobléma. Most, hogyha a definíciót, a meghatározást arra bízzuk, ami ténylegesen a bizottságban történik, akkor fennáll a veszélye annak is, hogy túllépnek bizonyos határokat. Például a saját komitológiában a testszkennerek érzékeny témáját akarták becsempészni a technikai specifikációk közé oly módon, hogy erről nem is folyik vita, és csak a képviselők figyelmének köszönhető, hogy sikerült tematizálni ezt az ügyet. Ilyenkor látjuk, hogy milyen feszültség van ebben az egész mezőben. És azt gondolom, hogy a teszt tényleg számos területen, és ezt egyenként kell végignézni ilyen esetekben, de a teszt tényleg az, hogy ha nagyon sokat dolgozunk ilyen végrehajtási hatáskörökkel, hogy tényleges added value többletérték keletkezik-e európai szinten, mert a végrehajtás, az átültetés olyan eltérő lehet, hogy végül is az európai mód, út fikcióvá válik, vagyis okafogyottá valahol. Ezzel komoly gondjaink kell, hogy legyenek. A második pont Egyre inkább látható a tendencia, hogy a felhatalmazáson alapuló jogszabályokat nagyon fontos témákban, amiket a jogszabályba kéne bevenni, nos, ezeket szépen átemelik a delegated act-be a felhatalmazás alapuló jogszabályba, és ezzel kivonják a vita alól. Mert hogyha csak általános elutasításra van lehetőség, vagy elutas, általános elfogadásra, az azt jelenti, hogy a parlamenti folyamat bevonása nagyon lecsökken. És ezzel eljutok a politikai aspektushoz. Hogyha ezek a tendenciák, amelyeket az elmúlt hónapokban megfigyelhetünk, miszerint a bizottsági javaslatok kommunikációként működnek, vagy staff paperként kerülnek át hozzánk, és mi állásfoglalást készítünk, csak közben az egész egy soft law marad, amit nem sikerül szabályozni tisztességesen. Nos, ebben az esetben nagyon ingoványos talajon járunk, hogyha ez a plusz kiszervezés a Delegated Act-be, az Implementing Act-be és ez a folyamat nem áll meg, akkor végül is eljutunk oda, hogy az, amit a konventben sikerült elérni, hogy a parlamentet fokozottabban bevonják, nos, ezt szépen megkerülik, de facto hatályon kívül helyezik. És ez aggodalomra ad okot, hiszen mi azért harcolunk, hogy az Európai Uniót legitimáljuk, az európai intézményeket legitimáljuk a polgárokkal szemben. Hogyha a transzparencia, az átláthatóság csökken viszont, akkor nehéz lesz ezt a legitimitást megteremteni de facto, és ezt most nyíltan kijelentem itt, egy hatalmi harcról van szó, ahol a tanács és az Európai Bizottság a parlament jogait, amiket nemrég szerzett a parlament, és amelyek természetesen demokratikus továbbfejlesztésre igé- továbbfejlesztést igényelnek, ők éppen ellenkezőleg ezeket akarják gyengíteni fokozatról fokozatra, sőt, perifériára próbálják szorítani ezeket. Nagyon nagy demokratikus figyelemmel kell lennünk, figyelemmel kell kísérni, hogy mi történik, mert ténylegesen arról van szó, hogy egy tisztán végrehajtó exekutív EU lesz-e az, amink van, és ez a, tra- a hiányzó transzparenciával jár, amit aztán a polgárok megint panaszolnak, vagy pedig másrészt a nyilvánosság előtt nyomon követhetően, világosan beszélünk problémákról, és az európai jogalkotás során megállapodunk valamilyen megoldásról. Ez a döntő jelentőségű kérdés. Itt tényleg a demokrácia lényegéről van szó. És itt parlamentként természetesen nekünk választ kell adni. Teljesen egyértelműen figyelnünk kell erre. Ez a téma nagyon száraz első pillantásra. De hogyha megnézzük, hogy mely kérdésekben használják ki a lehetőségeket, akkor demokrácia politikai szempontból nagyon nagy aggodalommal kell élnünk. Erre nagy súlyt helyezek, hogy nagy aggodalommal kell lennünk. És azt hiszem nagyon erős, pontos jelzést kell küldenünk, hogy ne veszítsük el az intézményi háromszögben azt, amit olyan nagy nehézségekkel, hosszú viták útján és nagy nyilvános támogatással sikerült elérnünk Köszönöm szépen. Herzlichen Dank, Frau Lichtenberger. Zum Schluss nochmal der Kollege Sayer. Köszönöm szépen végezetül, Sayer úr. Bocsánat, eh, Tájn asszony is szerepel a listán. Először is köszönöm szépen a jelentéstevőnek ezt a, az alapos eh, dokumentumot. Itt eh, egyelőre még az adatokról, a statisztikákról pontosan nem tudunk szót ejteni, itt a politikai szempontokat a kolléga már kifejtette, ehhez nem kívánok tovább hozzátenni semmit. Már a trilógusban három különböző szakvélemény volt előttünk, ami a delegált, illetve az implementing ekteket illeti. Számomra teljesen világos, hogy itt a jogi aktusoknak kell prioritást adni az első hatalmi ágban, és nyilvánvalóan a jogalkotót be kell vonni, és ezt egy jogszabályban kell szabályozni, erről kell gondolkodnunk. És az Európai Bíróság az Észak-Rajna-Vesztfáliai esetben döntött, és szerintem ezt az ügyet is alaposan meg kéne vizsgálni. Itt számos ítélet született a tagállamokban is, tehát ezt a problémát ott is megpróbálják kezelni. Ha megnézzük a német bírósági döntéseket a jogalkotási munka kapcsán, akkor látható, hogy a tagállamok is megpróbálják ezt szabályozni egyértelműen alkotmányos területeken, alkotmányügyi területeken, Úgyhogy arra is vigyáznunk kell, hogy ezt európai szinten hogyan szabályozzuk, hogy ez mennyire politikű, vagy mennyire próbáljuk elkenni. Én mindenféleképpen bízom az EU, az Európai Bíróság döntéseiben, illetve amennyiben én ismerem a nemzeti jogalkotást és a júri állásfoglalását mindenféleképpen érvényesíteni kell, viszont arra is vigyáznunk kell, hogy ne legyen politikai jellegű a döntés, hanem inkább egy semleges, pártatlan, jogi jellegű döntés szülessen, és ne politikailag instrumentalizáljuk a dolgokat ami már bizonyos esetekben előfordult, például a jogi alapokról történő döntések kapcsán, ahol sokkal erősebben érvényesültek a politikai szempontok, mint a jogi megfontolások. Nyilvánvalóan a további munkát is várjuk, egyelőre még csak az angol változat áll rendelkezésre, remélem, hogy a németet is minél előbb tanulmányozni tudjuk. Köszönöm szépen, Tain asszony, és most Fajer kolléga kap szót. Köszönöm szépen az összes véleményet, egyetértek az elhangzottakkal, itt nagy dilemmák vannak, köszönöm szépen az álláspontokat, és egyetértek azzal, hogy ez egy politikai folyamat, fontos alkotmányos elvről van szó, az, hogy a rendeletek mennyire lesznek átláthatóak, és hogyan folyik a jogalkotás. Lichtenberger asszony is rámutatott arra, hogy azok, akik csak felszínesen tekintenek ezekre a kérdésekre, lehet, hogy nem lesznek túlságosan lelkesek, de azért a komitológiában keresztül az ipar képviselői, szakértők azért odafigyelnek ezekre a kérdésekre. Fontos éppen ezért, hogy ezeket a területeket mindinkább a közvélemény felé próbáljuk meg kitolni. A parlamentnek végig kell gondolnia azt, hogy mi az, amit hajlandóak vagyunk átadni végrehajtási vagy felhatalmazáson alapuló jogi aktusra. De akkor, amikor már megszületett a jogszabály, legyünk biztosak abban, hogy a részletek megfelelő irányba haladnak blokkolhatjuk, hogyha ezt nem így gondoljuk, hogyha úgy gondoljuk, hogy ez rossz, főként a felhatalmazás, jogalkotási felhatalmazáson keresztül. Itt ez egy rugalmassági kérdés is, de hogyha azt látjuk, hogy nem jó irányba haladnak a dolgok, akkor lehetőséget kellene biztosítani számunkra, hogy leblokkoljuk az egész területet, mert ugyanis természetesen a végrehajtás, a jogalkotói felhatalmazás területén nagyon lerövidíti a munkánkat, de azért oda kell figyelnünk a dolgokra, és néha a bizottsággal vagy a tanácssal fel kell vennünk a kesztyűt. És igenis, és az ellenőrzésünket biztosítani kell ezeken a területeken is. De természetesen egyetértek azzal, hogy ez egy átlátható jogalkotási vagy alkotmányos folyamat kell, hogy maradjon, és ez a mi felelősségünk a, jó, a a választóink felé. Úgy gondolom, hogy a lobbisták, akik meg akarják győzni a parlamentet valamiről, vagy a tanácsot, nagyon jól megtanulták azt, hogy hogyan működik a folyamat. Tehát ott kell lennünk, mert mi képviseljük a közérdeket, nem pedig valamilyen különleges szociális vagy ipari csoportot képviselünk, hanem az embereket, a közvéleményt. Az én célom tehát az, hogy a bevált gyakorlatok alapján próbáljunk meg összeállítani ilyen bevált gyakorlatokból álló láncolatot, amelyet fel lehet használni. De most mit is kellene tennünk? A júri szakbizottságban egy olyan mechanizmus kell létrehoznunk, amely átlátható a parlamenti képviselők számára is. Éppen ezért a a szakbizottsági elnökök konferenciájára ezzel az üzenettel fog elmenni Léne úr, és természetesen meg kell vizsgálni azt is, hogy mit gondolnak a többi szakbizottságban. Júliusban van a lejárata ennek a, a, ö, véleménynek itt a mi szakbizottságunkban, és októberben kerül majd plenárisra. Minden esetre nem szeretnék túlságosan belemenni a választási kampány időszakába. Tehát szerintem minél hamarabb le kell zárni ezt a kérdést, legalábbis még ezen jogalkotási ciklus alatt, hogy a következő parlament számára már valamilyen konkrét anyagot tegyünk le az asztalra. Köszönöm szépen! Vielen herzlichen Dank! Köszönöm szépen! Azt gondolom ez sokat segített, mint mindig. Júniusban jön a jelentés, aztán látjuk a továbbiakat. A 29-es rendi pont, szubszidiaritás, Karim úr nincs itt már, csak tudomásul veszük a szubszidiaritás ügyek megszaporodtak, a nemzeti parlamentek sokat foglalkoznak ezzel a témával, ami azt jelenti, hogy két és fél szubszidiaritási panaszokról van szó, mindenek előtt a dohányról van szó, nem is számítottunk másra, de itt a vasút is hozzájön. Ez a két fő súlypontja a nemzeti parlamentek tevékenységének, azt hiszem ezt csak tudomásról veszük. Jó, van a megjegyzés? Nincs megjegyzés. Akkor az egyebek, ma már többször volt, van-e még egyebek? Nincs. Akkor ezzel is kész vagyunk. A következő ülés pedig Brüsszelben május 29-én lesz sőt, 30-án is. Több mint egy hónap. Köszönöm szépen a részvételt, ezzel berekeztem az ülést.